Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kezdjük meg az első meghallgatást, és akkor egyből anyanyelvemre váltok. Szeretnék mindenkit szívből üdvözölni. Megkezdjük a Panabizottság nyilvános ülését. A kollégák szeptember 14-én a kollégák számára 14-én küldtük ki a meghívókat, gondolom nincsen senkinek ellenvetni valója a napi rendtervezettel kapcsolatban. Akkor néhány alapvető megjegyzés, vagy kiinduló pontot szeretnék elmondani először is. Összesen 18 nyelv áll rendelkezésre, mindenki tehát anyanyelvén szólalhat fel bár a dokumentumok angolul állnak rendelkezésre. Másodszorban a kollégáknak kiküldtük a dokumentumokat, ezeket újra nem osztjuk ki a teremben, tehát hozza mindenki magával. Harmadsorban a mai ülést közvetítjük a weben, a webstreaming címe mindenki előtt ott van, Europarl website, és minden hozzászólóra rá megy a kamera, és adásban lesz. A technikai megjegyzésekkel kapcsolatban van-e a koordinátoroknak bármilyen kérése? Úgy látom, nincs. Akkor igen, Rozáti úr, az EPP e koordinátora. Egy formális megjel, megjegyzésem van. Nem állapodtunk meg az ülés felszólalási rendjéről, és ha jól tudom, akkor ez még mindig az elnök vizsgálatának függvénye. Csak elmondanám, hogy amiben megállapodtunk ma, e, az remélhetőleg, e, határozottan remélem, hogy csak egy kivétel, hogy mindig meg kell állapodni az egyes politikai frakciók felszólalás hozzászólainak sorrendjét. Köszönöm, Rozáti úr. Tudomásul veszem, meg is értem. Persze nyilvánvalóan az elnöknek semlegesen kell eljárnia, de vannak a most vannak némi bizonytalan, vannak bizonytalanságok a jelenlegi listán, és azt mondtuk, hogy az első meghallgatás után újra végig gondoljuk majd a sorrendet, annélkül, hogy most elvi vitát folytatnánk. Volt még valaki? Köszönöm szépen, elnök úr. Sajn... A napi rendel kapcsolatban van nekem is egy hozzászólásom. Sajnos csak ma reggel volt lehetőségem arra, hogy a titkárságnak a kérésemet elküldjem. Azt kértem volna, hogy kivételesen engedjék meg, hogy kérésemnek illetve adjanak helyt kérésemnek. Ha jól értettem, akkor nem kapta meg a dokumentumokat. Hanem? Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Az elnök úr mikrofonja nincs bekapcsolva. Jó, folytatja az elnök mikrofonnal. Akkor kérem, hogy a napirendi tervezetnek, a napirendnek megvez, megfelelően a, had üdvözöljem elsőként a jelenlévő újságírókat. Nagy öröm számunkra, hogy az első mai üléseken itt vannak, és a Panama dokumentumok, a Panama eh, iratok eh, hátteréről tárgyalhatunk. Természetesen vannak újdonságok a Bahamákról. Ezzel is fogunk ma foglalkozni. Mint olyas valaki, aki régóta az EP-ben van, nagyon jól emlékszem Nelly Cruz meghallgatására 2004-ben, amikor verseny biztos akart lenni. 37 vállalatlistáját adták át társadalmi szövetségek, egyesületek, azok, amelyekben az előző, a megelőző tíz évben dolgozott velük kapcsolatban volt, akkor elmondta, hogy kilépett az összes szervezetből, és meggyőzött parlamenti képviselőként hadd mondjam, hogy már akkor hazudott a parlamentnek. Ezt is meg fogjuk vizsgálni, ez a vizsgálati mandátumunk része. És vannak más kollégák is, akik ezt meg tudják erősíteni. Ha tudtuk volna, akkor a 24-22-es vékonyka többséget nem kapta volna meg a gazdasági szakbizottságban, aki ilyen kevés többséggel támogatta a eh, jelentkezését. Minden esetre Frederik Obermeyert AI-val eh, üdvözlöm a, a Süddeutsche Zeitungból, aki eh, Skype-on keresztül kapcsolódik hozzánk. Christoph Klerix a Knack magazin Belgiumból, Oliver Zielmann, a Le Matin Dimanche, a svájci vasárnapi újság, Julia Stein, és Jan Strocik a Norddeutsche Rundfunktól, és Nieder Krúzta finn távközlési vállalattól. Mindenkit üdvözlök. És természetesen köszönetet kell, hogy mondjak a munkájukhoz, munkájukért és a jelenlétükért. Nagyon fontos munkát végeztek. Hadd mondjam el, hogy különösen adóügyi kérdésekben mindig szükség van arra, hogy a pénzmosás, adó elkerülés adó megkerülés az államok és a nagyvállalatok szintjén és az egyének szintjén is vizsgálatárgya legyen, és aki felelős, azt valóban politikailag is felelősségre vonják. Nagyon fontos munkát végeznek, és szeretnénk ma azt megérteni a meghallgatás során, hogy az oknyomozó újságírók Washingtoni székhelyű egyesülete hogyan dolgozik, milyen formában működik. A hátterekről szeretnénk tudni, szeretnénk tudni, hogy a panama iratok mögött mi van még. Szeretnénk tudni, milyen lehetséges törvényalkotási lehetős ö, ö, javaslatokat tehetnének, és milyen nyomozók vannak bankok, ügyvédek, vagy Muszek Fonseca esetében egy panamai intézmény is érintett a nyomozásban. Szeretnénk továbbá azt is hallani, hogy milyen elvárásai vannak önöknek társjoga, a társjogalkotó Európai Parlamenttől. A feladatunkat a plenárison határozták el 2016. júniusában. A feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság a tagállamoknak és más tagállami hatóságoknak milyen mértékben e, állapítja meg az EU jog megsértését, és természetesen a pénzmosásra, adózásra, beszámoltatásra, számvitelre a bankok esetében, és a minden egyéb esetben felmerülő adócsalás eh, kérdésében szeretnénk önöktől összefoglalót kapni, és azt, hogy eh, arra vonatkozó javaslatot, hogy hogyan járjunk el. A tanács jogi szolgálata és segítségünkre van a parlament a vonatkozó cikk értelmében a tanács, a parlament és a tagállamok alapján vizsgálati jogot kapott. A meghatározott jogok kidolgozása már régebbre nyúlik vissza. Sem a tanácstól, sem mástól nem, másnak nem engedjük meg, hogy munkánkban akadályozzanak. A dokumentumok, amelyekhez még nincs teljes hozzáférésünk, szeretnénk dolgozni. Moszkovics és Jovanova biztosokkal tárgyalunk a teljes hozzáférés lehetőségéről. Úgy gondolom, ezzel kapcsolatban is új szabályokat kell tulajdonképpen elindítanunk a jövőre tekintve. A vizsgálati jogok új tartalmat kell, hogy kapjanak. A parlament feladata, hogy ellenőrizze az Európai Bizottságot. Jogunkban áll a bizottságot illetve tagjait leváltani. Ez erre már egyszer sort is, sor is került. Harcolni fogunk azért, hogy tovább fejlesszük a vizsgálati jogunkat, és ezzel néhány nemzeti parlament jogkörének teljes mértékben megfeleljünk. Előzetes megjegyzéseim kapcsán, és az idő miatt is hadd mondjam, hogy két koordinátori ülés volt a munka előkészítése érdekében. Tanulmányokat, kértünk be, amelyeket eh, a taxa 1 és 2 számára érzékelésre átadunk. Meghallgatások sora és különböző országlátogatások voltak, eh, illetve még erre vonatkozóan döntéseket is kell a jövőre nézve hozni. A Panabizottság köteles átlátható módon eljárni a munkája során, éppen ezért van weboldalunk is, amit eh, nyilvánosságra hozunk, és ez minden vonatkozó információt tartalmaz. Minden meghallgatás, minden szakbizottsági ülés nyilvános lesz. Mindenki tudja tehát követni a munkát. Végül pedig elmondom, hogyan állapodtunk meg. A Rozáti kollega hozzászólását már hallottuk. Nos, a mai napra öt hozzászólót terveztünk Brüsszelből, Brüsszelben egy valaki videokonferencia keretében kapcsolódik hozzánk. Két előre felvett újságírói videó üzenettel kezdünk, a, ők a programon szerepelnek, de személyesen nem tudnak itt lenni. Minden felszólaló 7 percet kap a bevezetőjéhez. Ezt követően eszmecserét fogunk minden előadóval és a szakbizottság tagjai között tartani. A kérdéseket 5 perces időszakokra bontjuk, a koordinátorok maximum egy percet kapnak, aztán jön a válasz, és hogyha az idő még le- lehetővé teszi, akkor további kérdésekre lesz lehetőség. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy a kérdéseit röviden fogalmazza meg a válaszokat lehetőség szerint pontosan, hogy ne kelljen az elnöknek beavatkoznia. Kezdjük tehát az előre felvett videóüzenetekkel Gerald Ryle és Marina Vokel. Gerald Ryle a nyomozó, oknyomozó újságíró szövetség konz, nemzetközi konzorcium igazgatója Washingtonból, és az Üdöcse Zeitung washingtoni korrespondense és felszólal, aki most a, pontosan a Panama iratok dokum- nyilvánosságra hozatala miatt Washingtonban van. Kezdjük el a videokonferenciát. Köszönöm. Ja. Wo Ja. Washington, D.C. Yeah. And what we do is we bring investigative reports Üdvözlöm Önöket Washingtonból. Gerard Rall, I'm the director of the International Consortium of Investigative Gerard Rall vagyok, az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciumának elnöke. Ez egy nem kormányzati szerv, az oknyomozó bíróságokat különböző országokból határokon átnyúlóan hozzuk össze. Több mint egy évvel ezelőtt a német médiapartnerünk, az Süddeutsche Zeitung 11,5 millió dokumentuma jelent meg nálunk, akit, amiket egy anonim szemétől kaptak. 40 évnyi feljegyzés a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda dokumentumai több mint 67 különböző országot kértünk fel, újságíróit, hogy a közérdek miatt vizsgálják meg a dokumentumokat. Amit meg, amire jutottunk, az sokkolt az egész világot, több mint 140 választott tisztviselőnek volt offshore cége nem csak, hogy azt találtuk meg, hogy ez jogellenes, vagy szükségszer, vagy esetlegesen rossz volt, hanem tulajdonképpen az insider információval olyan léptékű betekintést kaptunk az adóparadicsomokban, mint még soha korábban. A parlamenti meghallgatás most egy reakció erre a munkára, és nagyon örülünk annak, hogy erre sor kerül. Az újságíró feladata véleményünk szerint, hogy exponálja azt, ami rossz, ami helytelen eljárás. A választott tisztségviselők alapvetően azt kell, hogy tegyék ez a feltárást követően, amit gondolnak, hogy tenniük kell. Köszönöm. So, jetzt, vielen Dank. Es müsste jetzt die Nagyon szépen köszönjük. Most elvileg Obermeier úr üzenetét halljuk majd.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 vezetője vagyok, és a Panama Papers közérdekű bejelentői először velünk vették fel a kapcsolatot. Az első üzenetésen világos volt, így szól, John Doe vagyok, és információkkal szolgálhatok érdekeltek -e ezekben. Azonnal kiderült, hogy titkos offshore cégekről van szó, és az ezzel kapcsolatos információk persze mindig érdekesek, de sokkal többről volt szó, gyakorlatilag ez az egész megváltoztatta az életemet és Frederik Obermeier kollégám életét és A világ több száz legjobb oknyomozó újságírójával eh, dolgoztunk együtt a feltárások során, nem csak adatokról volt szó, ez volt a legnagyobb adatszivárogtatás az újságírás történetében, 1,6 terabájtnyi e-mailek, dokumentumok, különböző adatok, még útlevélmásolatok is voltak a dokumentumok között. Kiderült, hogy politikusok és több ezer más adócsaló próbálta a nyomait eltüntetni, és a bankok pedig nagy örömmel segítettek nekik ebben. Emellett különböző politikai vezetők is, ről is kiderült, hogy adócsalásban vettek részt. Ez megrázott több országot is, még Izlandban is, le kellett mondani a miniszterelnöknek. Abban reménykedünk, hogy az Európai Parlament segít majd még több ilyen esetet feltárni, és segít abban, hogy véget vessünk ennek a panamai alvilágnak, ahol a hatalmasságok és a szupergazdagok elkerülhetik az adózást. Ez helytelen, ennek véget kell vetni. Fontos, hogy a szabályok mindenkire vonatkozzanak, a szupergazdag 1%-ra, ugyanúgy, mint a többiekre. Egyébként pedig a demokráciánk forog kockán, mert hogyha nem vetünk ennek véget, akkor a polgárok demokráciába vetett bizalma elvész. Emellett pedig a populisták malmára hajtja a vizet egy ilyen rendszer, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok a vizsgálódások során. A nemzetközi lobby és a pénzügyi szolgáltatók nem fognak örülni ennek a munkának, de úgy gondolom ez európai javát szolgálja. Sok sikert kívánok! Vielen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Meghallgattuk most ennek a két úrnak a mondani valóját. Nagyon örülök, hogy bár csak közvetetten, de mégis a rendelkezésünkre álltak. Most pedig a tényleges meghallgatás következik. Öt meghívottunk van. Az első előadónkat a Skype-on keresztül hallgatnánk meg. Remélem működni fog a rendszer. Elvileg a kérdéseinkre is válaszolni tud majd, az ülés egészes során jelen lesz Skype kapcsolaton keresztül. Frederik Obermeyer AI-val és nem AY-nal, mint a washingtoni kollégám, akit már hallhattunk, úgy tudom, hogy nincs rokoni kapocs közöttük. Obermeyer kolléga következik tehát.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 just call us, give us a call, and next time, I promise I will be in Brussels answering your questions. Thanks a lot. Nagyon szépen köszönjük Obermeier úrnak. Ha jól értem, akkor ő most nem hallja majd a kérdéseinket. Illetve most itt megsúgták nekem, hogy orvosolták a technikai problémát. Obermeier úr hall minket? Obermeier, haben Sie... Nagyon szépen köszönjük, Obermeier úr. Hall bennünket? Látom a képernyőn az ön képét. Úgy tűnik, hogy nem működik a kapcsolat, akkor megpróbáljuk később még egyszer. Itt az Európai Parlament részéről első ízben próbálkozunk így kommunikálni. Nem működik, akkor azt kérném, ha hal bennünket, hogy maradjon a számítógép közelében, és alkalomattán majd szeretnénk kérdéseket feltenni önnek. A következő újságírót kérném meg, hogy szóljon hozzánk, Christoph Klerix a Knak magazintól, ez egy belga magazin. Klerix nak 7 perce lesz, hogy megtartsa a beszédét, szeretettel üdvözöljük Önt itt, parancsoljon. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hét perc mm, belül szeretném elmondani önöknek, hogy Belgiumban a különböző belga lapok hogyan működtek együtt egymással a feltárások során. 11 és fél millió fájlt, dokumentumot kellett feldolgoznunk, és a különböző belga vonatkozásokat kereszt, kerestük ezekben. 732 belga polgár nevére bukkantunk a dokumentumokban, akik 1144 különböző offshore céget, céghez kapcsolódtak valamilyen módon. Belga polgárokról és Belgiumban élőkről van szó, nem mindenki belga állampolgár, aki érintett, hanem például francia állampolgárok is vannak közöttük, akik Belgiumban élnek. Panama és a Seychelles-szigetek voltak a legérintettebb területek, ahol ezeket az offshore cégeket létrehozták. Itt a Mossack Fonseca cég hirdetését láthattuk ezen az épületen. Arra jutottunk, hogy Antwerpenben és Brüsszelben élnek a legtöbben, akik offshore cégeket üzemeltettek, működtettek, és különböző funkciókban vettek részt. Részvényesei voltak egy-egy offshore cégnek, vagy igazgatói, és szeretném világosan elmondani, hogy mi is a helyzet az offshore cégekkel. Egy olyan országban jönnek létre, ahol alacsony az adókulcs, de egy másik fontos dolog az, hogy az offshore cégek anonimitást biztosítanak, azt jelenti, hogy valaki létrehozhat egy offshore céget anélkül, hogy felkerülne a radarra, felkerülne a térképre, tehát a neve ismeretlen marad. Ezért is voltak olyan értékesek ezek a dokumentumok, mert általában a cég tulajdonosok neve nem bukkant fel sehol, itt ez másként volt. A leggazdagabb belga családok érintettek, néhány ilyen család neve a LuxLeaks és a SwissLeaks alkalmával is felbukkant már. Az adatok elemzése alapján az is kiderült, hogy az érintett belga állampolgárok és Belgiumban élőknek milyen a profilja. Nem meglepő talán, hogy sok köz, sokan közülük a pénz, pénzügyi ágazatban dolgoznak, a gyémánt ágazat azonban rögtön szorosan követte a pénzügyi ágazatot. A gyémánt ágazat egyébként a SwissLeaks vizsgálatok alkalmával is előtérbe került. A gyémánt ágazatban dolgozó személyekről van tehát szó, akik offshore cégekhez, akik neve offshore cégekhez kapcsolódik. Leginkább 2000 után, de főként 2004-ben hozták létre ezeket a vonatkozó cégeket, és ha megnézzük, hogy eh, hogyan léptek kapcsolatba Panamával, illetve a Mozak Fonszekával, azt látjuk, hogy svájci bankokon keresztül történt a kapcsolatfelvétel. Hogyha tehát eh, az a kérdés, hogy hogyan vették fel a kapcsolatot eh, a belg, érintett belga polgárok Panamával, svájci bankokon keresztül, egyrészt, másrészt Luxemburgon keresztül. Ez tehát a két jellemző útvonal. A Dexia neve is felmerült. A Dexia egy francia-belga bankcsoport. Működtettek egy luxemburgi lányvállalatot, amelynek volt egy másik lányvállalata, az Experta Corporate and Trust Services, az experta, tehát egy luxemburgi cég volt, amely egyfajta közvetítő szerepet vállalt a említett belg, belga állampolgárok és a Mossack Fonseca között. Az ICIJ adat elemzése alapján az derült ki, hogy több mint 1600 offshore céget az Expecten keresztül hoztak létre. Egyébként a múlt héten, amikor a Bahama Leaks-ről számoltunk be a Knakban és más magazinokban, újságokban, ismét csak az derül ki, hogy a Dexia csoport egy lányvállalata volt ismét a közvetítő, most nem Panamán, hanem a Bahamákon. Igaz, hogy egy ö, svájci lányvállalaton keresztül, tehát az experta itt és a Bahamalix kapcsán is jelentős szerepet játszik. Ahogyan elmondtam, az expert a Dexia csoporthoz tartozott korábban, és talán fontos tudni azt is, hogy a Dexia csoportot Belgiumban adófizetők pénzéből mentették meg. Érdekes látni ebben az összefüggésben, hogy pont ez a bank volt az, amely az offshore cégek létrehozásában ilyen hatalmas szerepet játszott sok dokumentumból az derült ki továbbá, hogy az experta milyen hatalmas szerepet játszott. Az úgynevezett Contact Report volt az egyik legfőbb dokumentum, amely a Mossack Fonseca irodából származik, és azt mutatja, hogy a brüsszeli experta iroda is milyen fontos szerepet játszott. Az experta reakciója ebben az e-mailben olvasható, gyakorlatilag azt azzal érveltek, hogy a helyi, az európai és a nemzetközi adószabályok betartásával tevékenykedtek. Egyébként általában ezt a választ kapjuk, hogyha a vizsgálataink eredményével szembesítjük a ilyen bankokat. Nem csak a Dexia csoport, hanem a Fortis bankcsoportról is kiderült, hogy voltak olyan fiók vállalatai, amelyek részt vettek offshore cégek felállításában. Amikor ezeket a bankokat szembesítettük az adatokkal, azt állították, hogy a Fortis ügyfelek számára több ezer offshore céget hoztak létre, és ezekből csak néhányra derült fény a Mossack Fonseca iratokból. Ez is azt mutatja, hogy a Panama iratok gyakorlatilag csak a egy csúcsát jelentik, mert rengeteg más egyéb szereplő is van vélhetőleg, aki offshore cégeket hozott létre. Mire jutottunk végezetül? Nos, a listánkon 732 név szerepel, a belga adóhatóság pedig 239 esetben indított nyomozást. Ez volt az egyik hozománya az iratok feltárásának. Egy másik az, hogy a belga parlament is vizsgáló, vizsgálati bizottságot hozott létre a Panama e, fel, e, kapcsolatosan. Továbbá a belga kormány tárgyalásokba kezdett Panamával, hogy egy megállapodást hozzanak tető alá az adóügyi, illetve az adóadatok, e, adóügyi információk cseréjéről, és a brüsszeli ügyészség is eljárást indított, igazságügyi eljárást, azonban nem tudtak további információkkal, részletekkel szolgálni, mert folyamatban van a vizsgálat. Azzal zárnám a mondandómat, hogy sok sikert kívánok önöknek, és szeretném felhívni figyelmet, mennyire fontos a közérdekű bejelentők védelme, mert ha ők nem részesülnek megfelelő védelmemben, akkor nem beszélhetünk ilyen leleplezésekről. Ha nem lettek volna ők, nem, lettek, nem derült volna fény a Panama iratokra, a LuxLeaks-re sem került volna a SwissLeaks-re, és így tovább, úgyhogy kérem, részesítsék megfelelő védelemben a közérdekű bejelentőket. Köszönöm. Köszönjük szépen Klérix úrnak. Az utolsó pont, amit említett, különösen szívügyünk, a, külön, a közérdekű bejelentők védelme egy olyan cél, amelyet mindenképpen kitűznünk magunk elé. A közérdekű bejelentők védelme nagyon fontos, hiszen ezen leleplezések nélkül, az adatok nélkül, az információk napvilágra kerülése nélkül lehetetlen gyakorlatilag az adó igazságosság, adó méltányosság megvalósítása. Köszönöm szépen. Oliver Cilman a következő Parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, konkrét esetről szeretnék ma beszélni, nem statisztikákról, egy olyan esetről, amely esetleg érdekes lehet az Európai Uniós vizsgálatok szempontjából is. Ciprusról van szó, és Svájcról. Mint tudjuk, Ciprus az Európai Unión belül található, tehát ilyen értelemben az önök joghatósága alá tartozik. Nagyon sok adatot tudnak Cipruson a Panama ügyel kapcsolatban elmondani, nagyon átláthatatlan ez az egész rendszert, és tulajdonképpen ciprusi ügyvédek is hozzájárultak ahhoz, hogy eltitkoljanak, titkosítsanak bizonyos adatokat, és rajtuk keresztül valósították meg ezeket az illegális számlákat. Ami pedig Svájcot illeti, nézzük meg, hogy hogy néz ki a helyzet. Valószínűleg ismerik ezt az esetet. Itt látunk jobb oldalon Szergei Rodovi úr, aki Putyin úr az elmúlt 40 évben leg, egyik legnagyobb barátja, sőt, Putyin úr fiának a keresztapja is. Ez az ember, Kovalcsuk úr, legalábbis az Egyesült Államok illetékes minisztériuma szerint ő tulajdonképpen a privát bankárja Putyin úrnak. Most nézzük, mi történik ebben az esetben. Mondjuk Panamában létrehoznak egy bankszámlát egy zenész számára, ami nem egészen világos, hogy miért lenne szüksége bankszámlára Panamában ennek a zenész úrnak. Kovacsuk úr a bank ruszájának az egyik legnagyobb részvényese, tehát tulajdonképpen, mint olyan egyik menedzsere is. Bizony nagyon sok Panamában létrehozott bankszámla tulajdonosnak Cipruson is van bankszámlája, és nagyon vilá- nem világos az, hogy ki az igazi kezelője ezeknek a bankszámláknak, és ezért Zürichi um, ügyvédeket uh, béreltek fel, hogy ők uh, menedzseljék az összes uh, szerződés, kifizetés stb. Tehát ez volt az alapfelállás, és hogyha most megnézzük, hogy mindennek milyen hatása van a Panama aktákra, nos hát azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a kedves úriember, mintha nem is létezne a dokumentumokban, annak ellenére, hogy ő a valós tulajdonos, és Kovacsuk úr bankja sokat ö, szerepel ezekben az ügyletekben, és ö, a svájci ügyvédek is. Hatalmas ö, hitelkihelyezés is történik. Ö, egy orosz bank ö, számlájára több száz millió dollárról van szó ö, ciprusi bankszámlákon. Nos, ezt aztán felhasználják ezeket a pénzeket, olyan területekre küldik ezt a pénzt, amely számunkra nem átlátható. Például Putyin úr közelében vagy környékén lévő um, hotelek, vagy ezek a cégek fegyvergyártókat is um, ellenőriznek, és különböző luxus cikkek vásárlására is felhasználják ezt. Gyakorlatilag több mint két milliárd dollárról van szó, itt ezzel a Panama bank kapcsán, illetve más bankok is ebben részt vettek. Nos, több milliárdról van szó, ahogyan elmondtam, és politikusokról van szó. Ki az, aki valójában mögötte áll? Ki az, aki ezt egyáltalán megvizsgálhatja. Nos, hát Ciprusban van a pénz, a bank, és ott van egy orosz bank, Cipruson létrehozták ezt az orosz bankot, amely 2007-ben vagy 2008-ban jött létre, és hát ugye orosz, tulajdonság, orosz tulajdonban van, úgyhogy meg kell vizsgálni azt, hogy egyáltalán honnan jön ez a pénz, vajon Putyin úr és eh, Putyin úr állhat e mögött? Aztán meg kell vizsgálni azt, hogy ki az, aki a menedzsmentben vesz részt. Itt ugye a svájciak merültek fel. Nos, hát a svájci ügyvédek alapvetően ki kellene, mm, tehát közé kellene tegyék ezeket az információkat, de a probléma az az, hogy valójában egy olyan szolgáltatást választ, amelyet a Defonseca társaság ad nekik, vagyis aláírják helyettük az összes dokumentumot, az összes aktát, tehát tulajdonképpen nem a svájci ügyvédnek kell ezt aláírnia. Tehát ezek azok a joghézagok, amelyeknek az alapján Svájcban, amennyiben nem írunk, tehát nem ő az aláíró, nem kell, nem köteles kiszolgáltatni az adatokat. Tehát valójában ez történik, és emiatt nem lehet látni azt, hogy pontosan mi is történik a színfalak mögött. Természetesen továbbra is azt láthatjuk, hogy nem világos, hogy kik állnak a dolog mögött, és mondjuk a, a különböző vizsgálatok után kiderül, hogy politikai személy, politikailag igencsak exponált személyről van szó, Putyin úr vagy Putyin úr környezetébe tartozó személyek állnak a bankszámla mögött. Nos, hát van egy olyan nagyon nagy presztízsű cég Svájcban, amely nem tesz semmit ezen számlákkal kapcsolatban, hiszen a svájci hatóságokra hárítják a felelősséget. És akkor végül is ki az, aki ezt az egészet ellenőrzi? Hát azt hiszem, hogy ez a fajta setup az, amely lehetővé teszi az egész dolog működését, hiszen nagyon sok joghézag van, és ezeket a joghézagokat használják fel egy ilyen bonyolult hálózat kialakítására. Az Európai unió keresztül folyik ez a tranzakció ráadásul, és senki nem ellenőrzi ezt az egész folyamatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy tartotta magát az időhöz. Cseréljünk, és Stein úr és Strocik úr lesz a következő, kérem fáradjanak előre. Vielen Dank.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 Julia Stein és Jan Stracek újságírókat a németországi Norddeutsche Rundfunktól üdvözlöm, akik a amerikai konszorciumban is dolgoztak. Stein asszonynak adom a szót. Az előadó mikrofonja nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a lehetőséget itt, hogy az oknyomozó munkánkat összefoglalhatom. Vizsgálati szakbizottságként önök elsősorban az európai jog sértését kell, hogy felderítsék a bizottság esetleges fenntartásai alapján, jól, ha jól értem. De nem egyszerű a jogsértést minden formában elfog, mindenféle formában elfogadható módon kimutatni. Nincsen, nem kell ehhez természetesen bűnügyi nyomozóhatóság, mi újságírók vagyunk, más módszerekkel dolgozunk. A Panama iratoknál mégiscsak sikerült némely esetben a Mossack Fonséker jogsértését például kimutatni, akkor, amikor a Assadot, mint kuncsaftot kiszolgál, annak ellenére, hogy a dokumentumok alapján is bizonyíthatóan tudták, hogy szankciók voltak az Assad kormányra szemben. A a vagyonelrejtés eh, nyilvánvalóan jogsértés. Eh, Az erre vonatkozó támogatás eh, bizonyítása azonban már sokkal nehezebb. A konkrét jogsértéseknél sokkal jobban bosszant engem, még egy kicsit korai, tehát a maga a téma, hogy alapvetően legális egy látszatvállalkozás, vállalkozás, egy postafiók üzlet értékesítése és a megnyitása, hogy legális az, hogy gátlástalanul úgy reklám, azzal reklámozzanak, hogy ilyen konstrukcióval a kedvezményezett tulajdonos anonim maradhat. Ez teljes mértékben láthatatlan ügyleteket biztosít, amiben, aminek során nem lehet azt sem bizonyítani, hogy maga az ügylet legális-e vagy illegális, hiszen láthatatlan. Világszerte reklámozzák a szolgáltatók ezeket a, a látszatcégeket. Panama csak az egyik az adóparadicsomoknak, és a bankok pedig csak közdítők sok esetben. Hogyha valaki az interneten egy ilyen postafiók céget akar találni, akkor banális módon óriási listát talál a találati listán az, hogy ilyen nyilvánvalóan erről biztosítják, egyszerűen felháborító. Hadd idézek egy ilyen oldalról. E, teljes e, e, bizalmas és titoktartás mellett a jelentős mértékű anonimitás és a, a magánszférához való jog védelme mellett bonyolítják az ügyleteket le, és azt is biztosítják, hogy semmilyen jellegű adót nem vetnek ki. Mosolyogtató, hogy Panama amúgy is jó hírnek örvend e téren. Ezek a vállalatok mindig azzal reklámoznak, hogy mennyire egyszerű egy ilyen látszatcéget alapítani, tulajdonképpen csak egy útlevélre és egy bejelentési címre van szükség. Néhány klikkel valaki saját céget alapíthat, mint hogyha egy online értékesítőnél valamilyen apróságot vásárolna. A különbség az az, hogy egy ilyen cégen keresztül bármilyen legális vagy illegális ügyletet le lehet bonyolítani, hiszen senki nem ellenőrizheti. A, dokum, a film dokumen, dokumentumfilmünkben, amit a, az NDRARD számára készítettünk, ki is próbáltunk ezt, egy tetszőleges internet szolgáltatónál egy online eh, céget alapítottunk, és aztán a, a nyomok, eh, a cégünk nyomai elvezettek Panamába, ezt nyomon is követtük. Ebből a filmből látnak most eh, némi ízelítőt, mi várt minket Panamában, amikor a cégünket kerestük meg. Gut, solange es nicht funktioniert. Amíg nem működik, addig talán eh, elmondom, miről is volt szó. Azt mondták, hogy mindjárt eh, hogy van internet az EP-ben, de úgy látszik, hogy még sincs. Nos, természetesen egyszerűen nyomon követtük a cím alapján a céget. Akkor, amikor megkaptuk a céget, akkor egy, eh, egy üzlet egy több emeletes épülethez jutottunk, ahol üzletek voltak, de nem lehetett irodaépület, de nem lehetett bemenni. A saját cégünkhöz nem tudtunk bemenni. A 19. emeletre kell, tudtunk nagy nehezen felmenni, és minden, amit ott láttunk, nem volt több egy építkezésnél. Az internetes kutatásunk alapján kiderült, hogy ugyanezen a címen 6000 cég van bejelentve, 6000 cég egy építkezés helyszínén van bejelentve. Amikor ezt láttam, akkor vált val, ö, nyilvánvalóvá, hogy mennyire abszurd ez az üzleti modell. Néhány klikkel az egész elindul, nem kell ö, bankkal kapcsolatba lépni, nem kell az internet anonimitása mellett semmit sem csinálni, nagyon gyorsan céget lehet alapítani. Hogy lehet ez legális? Hogyan tudják a cégek azt reklámozni, hogy ö, garantáltan, ö, garantálják a a gazdasági érintettek eh, nevének titokban tartását, és eh, azt, hogy ez mindez nem lehet nyomon követhető. Még hogyha ez gazdaságilag igazolható is, akkor is nagyon sok eh, há, nagyon sok esetben fel kellene, hogy akadjon egy ilyen cég a hálón. A jogi kereteket véleményem szerint sürgősen meg kellene ezt változtatni. Változtatni akkor, hogyha az Európai Parlament nyomást tudna gyakorolni, akkor az szerintem nagy nyereség lenne. A további jogsértések tulajdonképpen a világ minden részére elvezettek Németországba is, ahol az Észak-Rajna-Vesztfália pénzügyi igazgatósága az online adatbankok adatait értékelte, és az információkat mintegy 400 offshore céggel kapcsolatban szűrte. A német bankok most újra látótérbe eh, kerültek, úgyhogy át is adom ezzel a, szó, ezzel a szót a kollégámnak, aki a bankokra összpontosított. Köszönöm szépen. Ezt az interneten amúgy is meg lehet nézni, és akkor láthatják majd a... Köszönöm szépen, Stein asszony. Stracek ura következő. Igen, köszönöm szépen én is eh, Júliának is, és igen, tisztelt eh, képviselők, köszönetet kell, hogy mondjak először is a meghívásért, és csatlakozom ahhoz, amit Júlia elmondott, mégpedig ahhoz, hogy a, a közvetítők, a nyomozók milyen szerepet játszanak abban, hogy a Mossack Fonsekához eljusson az ember. Egy panamai ügyvédi irodával van kapcsolatunk, először erre nem is gondoltunk volna. Miért foglalkozunk mégis ezzel? Azért, mert az igazán izgalmas történetek az újságíró számára, izgalmas, súlyos jogsértések itt Európa közepén zajlanak, és itt követik el őket. Meg kell ehhez értsük azt, hogy hogyan működik a rendszer. A Mossack Fonseca általában sok más offshore cég szolgáltatóhoz nem közvetlenül működik együtt a végfelhasználóval. Vannak közvetítők, úgynevezett intermedierek, akik a nevük is mutatja, köztes állomást jelentenek a Mossack Fanzéka és a végfelhasználók között. Miért? A Mossack Fanzéka szempontjából világos ez, nagyon gyakran hallottuk, soha nem dolgoztunk együtt ezekkel az ügyfelekkel. Mossack Fonseca mindig azt mondja, hogy semmi dolgunk nem volt, mi talán az ügyvédjével, vagy a banki tanácsadójával együttműködtünk. Tax evasion. Now I'm actually part of the offshore. Vielleicht können wir den... Jó. Térjünk vissza talán az előadás részéhez. Egyszerre persze ez a felelősség kiszervezésének egy formája senkinek nem kell magára vállalni ezt a funkciót, hiszen a bankok amúgy is csinálják, a Mossack fonseca pedig nem kell, a due diligence, a kellő gondosság átadott elem. A Mossack Fonseca egyszerűen azt mondja, jól van, hiszünk mindenben. Ez tehát a módszere annak, hogy a felelősséget oda tolják, ahol sokkal kényelmesebb az igazgatási, közigazgatási adminisztrációs rendszer is határon átnyúlok is. Így ez egy üzleti modellé vált. Mossack Fonseca panamai ügy, ügyvédi iroda tehát, amely önmagától soha nem kapott volna lehetőséget arra, hogy ennyi ügyfele legyen. Arról van ugyanis szó, hogy a bankok fizetőképes ügyfelei nek ajánlják fel ezeket a cégeket, és ezért a bankok jutalékot kapnak. Sokkal kevesebb nyoma van mindennek, mint ahogy a Mossack Fonszekánál gondolhatunk volna. Oda megyek ahhoz a banki tanácsadóhoz, akivel régóta kapcsolatban vagyok, rész, megbeszélem a részleteket. Ő viszonylag profi, pontos módon az ügyvédi irodával elintéz mindent abban az országban, ahol szükségem van a postafiók cégre. A akkor, amikor az adóhatóság rákérdez arra, hogy ez az én cégeme vagy sem, és azt mondom, akkor mondhatom azt, hogy nem, mert például a cég a bank tulajdonában van, vagy egy, egy stróman tulajdonában. Mint mondtam, igen, profi a lebonyolítás, előre megírt, még nem aláírt levelek vannak, és a a Mossack Fonseca és a bankok alkalmazottai közti levelezés van. Ebben a kombinációban az egész dolog tulajdonképpen ez olyan, mint az offshore cégek Amazonja. Oda megy az egyik tárgyalópartnerhez, vagy, és azt megkapja az ember, amit szeretne. A panamai iratok előtt is voltak már publikációink, amelyekben ugyanúgy, mint itt is a, a kikicsoda bankok világában jelent meg. Németországot példaként hadd mondjam el, hogy a hét legnagyobb bank ból hatot találtunk a Panama iratok között, akik ügyfeleiknek offshore struktúrákat kínáltak fel, kezeltek vagy szereztek. Ez egy üzleti modellé vált, tehát nem kivétel. Világszerte, hogyha más közétét publikációkkal összehasonlítjuk, akkor hasonló léptékű számokról beszélhetünk. A 20 legnagyobb bankból 13 megjelent ez már az offshore leaks és a Bahama leaks-en eh, belül megtalálható. Nem arról van szó, hogy továbbítják, továbbadják, eladják ezeket a postafiók cégeket, hanem egyszerűen a bank is jól kez, keres ezen, hiszen azt a pénzt, amit um, eldugnak, azt, amit megkerestek eh, illegális módon, azt valahogy el is kell dugni, és nem lehet mindent Luxemburgba vagy Svájcba vinni mellesleg Krisztof kollega is említette, vannak tartományi bankok is, Németország esetében állami bankok, amely, olyan bankok, amelyeket állami vagy pénzekből mentettek meg. Egyszerűen részt vesznek ezek is ezekben az üzletágban. Vannak más szereplők is, Konkrét, konkrétumokat nem szeretnék mondani, de nagyon sok ügyvédről van szó, magán, vagyonkezelőkről, ez egy teljes mértékben szabályozatlan piac, magánkonzulensek egyfős cégként utaznak, a projekteket közvetítik, kínálják a közvetlen környezetükben ismerősöknek. De csak felsorolom a teljesség érdekében. A banka kapcsolatban úgy gondolom, ezt szintén meg kell vizsgálni, mert benne van a rendszerben. Vannak az úgynevezett egyablakos rendszerek, ügyvédek tehát, ügyvédi irodák, adó tanácsadók, akik profi módon ugyanezt kínálják. Nem meglepő, hogy a, a nagy négy audit cég is számviteli szakemberekkel ebben érintett Összeszedtük a tényeket. Csak a Panama iratokban több mint 500 bank neve szerepel a világ minden pontjáról. Ebből mintegy 30 németországi vonatkozással rendelkezik, vagy németben, Németországban székelő bankok, vagy külföldi bankok, amelyek Németországban voltak aktívak, és Németországon keresztül ügyleteltek. A tíz legnagyobb közvetítő bank volt, tehát az intermediérek közül négy luxemburgi, három a, a a Lavans szigetekről egy svájci és egy monakói volt. A, ezek mind néhány órányi repüléssel elérhetők a világ bármely pontjáról, különösen Európából. A Mossack Fonseca-nak volt egy luxemburgi munkatársa, 2015 májusában beszéltünk vele, aki azt mondta, hogy alapvetően nem lesz meglepő, hogy Európában nagyon jól fut ez az üzlet. A dokumentumokból is látszik, hogy egy hét alatt 115 posta cég, postafiók céget értékesített a Mossack fonseca a végfelhasználó felé. És ez csak egyetlen egy ember Luxemburgban, nem, pa, nem a Panamákon, Panamában, nem a Bahamákon, nem távol, hanem pont itt közöttünk. Ez egy nagyon fontos szempont véleményem szerint. Egy picit már túlhaladtam az időt, úgyhogy összefoglalom. Az ICI-s kollégák, tehát a konzorciumos kollégáknak van egy remek összeállítása, az internetről le tudják hívni. Az offshore leak és Panama iratok, Bahama iratok, közvetítőinek a nevét, 24.178 nevet tartalmaz. Ezek azok az emberek, akik olyan üzleti modellt valósítanak meg és alkalmaznak, amely mindannyiunk számára társadalmilag is és anyagilag is kárt okoznak. Nagyon érdemes lenne ezeket nyilvánvalóan meghívni, megkérdezni, hogy hogyan keresik a pénzüket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Strocek úr és Steinasszony. Most pedig Knusz asszonyt kérem, hogy fáradjon ide az mlv Herzlich willkommen, Frau Minna Knus von Üdvözlöm Minna Knus asszonyt a Finn eh, műsorszóró vállalattól. A dokumentumok között minden újságírónak az életrajzát megtalálják az előre kiosztott dokumentumok között. Nagyon örülök ennek, és talán most eh, megtakarítatjuk a bemutatással, és egyből átadom a szót. Thank you very much for nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Van egyébként egy nagyon részletes dokumentumom is, amelyet kiosztottam, mert a, a rövid prezentációba csak néhány kulcsfontosságú gondolat fér bele. Nézzük meg, hogyan is működik ez az egész rendszer. Mit kell tennem? Nos hát felosztottam a finn ügyet négy csoportba, és azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az önök számára a middleman, tehát a közvetítő kérdése, tehát az, hogy hogyan lehetett ezt szinte ipari méretekre növelni, ezt az offshorozást. Finnországban a Nordea és a Metzó voltak a legérintettebb ügyek, amelyeket részben egyébként a finn állam is tulajdonol. Tehát ezt találtuk a Nordeával. Jó néhány offshore cégről van itt szó. Luxemburgi irodából, és részben Svájcból is irányították ezeket az ügyleteket, de főként Luxemburg volt a legfontosabb központ. Panama, illetve a BVI. Nos, ahogyan önök is tudják, most már, hogy mindez mit jelent, valójában ebben az esetben is egy közvetítő volt az ügyfél, és mindenféle titkosítási eljárást alkalmaztak, ködösítettek, hogy kik a tulajdonosok, kik az ügyvezetők. Például ebben az esetben azt láttuk, hogy ez egy e-mail részlet egyébként, amelyet a luxemburgi Nordea irodából írtak Panamába, és azt mondják, hogy ezt a személyt törölni kell, mert már 8 éve halott. Az összes dokumentumból ki kell húzni tehát a nevét, vagy meg kell változtatni a nevét. Itt egy dok- dokumentumot látunk, 2008-ból származik, és 2005-ben halt meg az említett igazgató, tehát tulajdonképpen ennek semmi köze nincsen a Nordeához, de ez mégiscsak egy fontos részlet, mert azt mutatja, hogy hogyan is nézett ki ez a kinevezett igazgatók intézménye, úgymond. Nagyon sok visszadatált esetet láthattunk, az ügyvédi felhatalmazásokat akár egy vagy két évvel is hátradatálták, itt a Fonseca ezt megtette, de csak persze ezért fizetni kellett. Egy egyéves hátradatálás 200 EU, dollárba kerül, egy kétéves hátradatálás 350 dollárba. Tehát magyarul, aki fizet, az mindent megkaphat. A Nordea eset nagyon fontos esete volt az északi országok közötti újságírói együttműködésnek. Nagyon sok obskurus törvényt, illetve jogszabályt is felgöngyörítettünk, és aztán hát voltak ugye ilyen találkozók a Mossack Fonseca között. Itt egy itt mindig egy ilyen egér utas játékot fedezhettünk fel, amint megjelenik egy új jogszabály, akkor egy újabb joghatóság felé mozdítják el az egész ügyletet, és megtalálják az újabb kibúvót. A Panama ügy rámutatott arra, hogy a LuxWeeks eset tulajdonképpen folytatódott azután is, hogy felgönyörítették. A Nordea kontextusában kimondhatjuk azt, hogy itt a svéd pénzügyi hatóságok többször is figyelmeztették a céget, azért, mert nagyon negatív rendszerben dolgozott egy pénzmosási ügyletet gönyörítettek fel, és ennek ellenére nem történt semmiféle javulás. Egy másik eset, a Metzó esete, amely egy nagy pénzügyi vállalkozás részben állami tulajdonnal, Ez egy pénzmosási eset volt nagyon világosan. Nos, a menedzserek a saját cégükön keresztül, a Metzón keresztül Panamába küldték a pénzüket, tehát az oroszoknak elküldték a számláikat, de aztán a panamai privát számlájukról fizettek, valamint a privát svájci bankszámlákról a Nordeának Finnországban, és azután ugyanezeket a termékeket egy svéd cégnek is kiszámlázták, de hatszor drágábban. Nos, ez a különbség egy brit cég zsebeibe vándorolt, és onnan vissza a panamai postafiók céghez. Mindez az offshore-nak köszönhetően és az anonim cégek rendszerének köszönhetően volt megvalósítható. Ezek a tranzakciók több 10 millió eurót, nemesfémeket, arany, aranyat is lefettek, és ez nagyon érdekes dolgokra mutat rá, mert ez azt is mutatja, hogy van itt egy másik szintje is a titkosításnak, amelyet, amelynek alapján nem is látjuk azt, hogy ki az, aki ezeket a tranzakciókat valójában lebonyolítja. Finnországban a rendőrség még egyáltalán nem nyomoz, tehát a MECO pénzmosási ügyletben még nem folyik vizsgálódás vagy nyomozás, annak ellenére, hogy nagyon sok helyen Európában ez már egy ismert cég. Ugyanezt történt egyébként a svéd és az olasz cégek tekintetében is. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert szerintem nagyon fontos. Finnországban van most egy folyamatban lévő bírósági eset. Az adóhivatal a mi oknyomozó újságírói dokumentumainkat kívánják tehát ebbe betekintést kívánnak kapni. Én nem tudom, hogy máshol, más országokban megtörtént-e az, hogy az adóhatóság ennyire agresszíven lépett fel az újságírókkal szemben? Szerintem nem. Tehát ez most is éppen folyik a közigazgatási bíróság előtt, ez az ügy folyamatban van Helsinki-ben, tehát talán majd a következő év nyarán kaphatunk ebben ítéletet, aztán persze lesz majd nyilván fellebezés, és így tovább. Szerintem ez nagyon érdekes, mert Finnország a nemzetközi listák alapján, a sajtószabadság alapján az első első helyen áll, tehát ez azért mégiscsak érdekes, és megfontolásra ajánlom mindenkinek. Az oknyomozó, újságírás és a források védelme szempontjából ez azért nagy kérdéseket vet fel. És végül nézzük, hogy mit tudunk tanulni a Panama aktákból, nézzük meg, hogy ugye kik az, ügynökség, az ügynökök, kik az ügyfelek, az átláthatóság hogyan néz ki, és hogy nagyon sok titkos szint egymásra épül, és végül a LuxLeaks ügyben a közérdekű bejelentők védelme nem valósult meg, ez szerintem botrányos és szégyenletes ügy Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm, köszönöm mindenkinek az elmondottakat, köszönöm az önök által előterjesztett javaslatokat, ajánlásokat is. Egy kicsit késedelemben vagyunk a programban, de tíz perccel később is kezdtünk. Remélem, hogy ezért sikerül a kérdések és a feleletek végére érkeznünk. Két jelentős tevőt neveztünk itt a parlamentben. Jeppe Kofford az egyik, a szociáldemokraták részéről, a másik tevő pedig Péter Jezsek az Áldétól, a liberálisoktól. A két tevő kap most szót, összesen legfeljebb 5 percet. Tessék, Koford úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a meghívottak jelenlétét. Szerintem a Panaszakbizottság ezen nyitó ülése rendkívül fontos. Köszönöm az újságíróknak és a közérdekű bejelentőknek is, amiért fáradhatatlanul dolgoznak a panamai iratok ügyén. Úgy gondolom, ez az oknyomozó újságírás lényegét érinti. Azt láthatjuk, hogy hatalmas teret nyert a az adóoázisokra épülő ágazat. A terrorizmus, a szervezett bűnözés, az adóelkerülés számára ez megfelelő táptalajat, táptalajot biztosít. Putyin az izlandi, egykori izlandi miniszterelnök neve merült fel, FIFA tisztségviselők, és így tovább – a kérdésem a következő. Azt hiszem, hogy mindannyian azt akarjuk, hogy megváltozzon ez a rendszer, amely lehetővé tette az adóelkerülést, pénzmosást és így tovább. A kérdésem tehát, vannak-e valamilyen jogi akadályok, vagy van-e bármilyen politikai nyomásgyakorlás, amely megnehezíti az önök nyomozó munkáját? Ez szerintem nagyon fontos kérdés. A LuxLeaks után látható, hogy Luxemburgban bírósági tárgyalásra kerül sor. Önök szerint mire, milyen változásokra van szükség az adóelkerülés, a csalás és a pénzmosás elleni küzdelemben. Örülnék, hogyha önök újságírói szempontból mondanák el, hogy milyen változásokra van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ki szeretne válaszolni az újságírók közül? Parancsoljon. Krisztof, köszönöm szépen a kérdést. Ami a jogi akadályokat és a politikai nyomásgyakorlást illeti, csak Belgiumról tudok beszámolni, a többi kollégám nevében nem nyilatkozhatom. De mi Belgiumban nagyon nagyra értékeljük a sajtószabadságot, nagyon jól működik a sajtószabadság védelme, és semmiféle jogi akadályba és politikai nyomásgyakorlásba nem ütköztünk, de természetesen azt előfordult, hogy ügyvédek megpróbáltak bennünket meggyőzni, hogy különböző okokból kifolyólag ne tegyük közzé a cikkeinket. De lehet, hogy vannak olyan kollégák is, akik esetleg a világ más pontjain működnek, dolgoznak, olyan országokban, amelyek esetében a demokrácia hírnev azért némileg csorbolt, az ő esetükben lehet, hogy nehezebb a helyzet. Kofordor, kiegészítő kérdést szeretne feltenni? Köszönöm szépen! Örülnék annak is, hogyha válaszolna az újságírók közül valaki arra, hogy milyen jogszabályi változást szeretnének látni a csalás, a pénzmosás és az adóelkerülés területén. Legutóbb láthattuk azt, hogy közvetítők működésével valósult meg ezen cégek, offshore cégek létrehozása. Például a közvetítők esetében önök szerint a jogalkotónak mi lenne a teendője? Igen, Stein asszony nyilatkozott ezzel kapcsolatosan. Szeretne ön erre válaszolni? Igen, hát nyilván az ördög mindig a részletekben rejlik, itt is nagyon nehéz konkrétan mondani valamit, de szerintem alapvetően az üzleti modellről van itt szó. Arról van szó, hogy van egy olyan üzleti modell, ahol a, az offshore cég tulajdonosa, tényleges tulajdonosa anonim marad, névtelen marad, és ezzel gyakorlatilag ezt reklámozza, ezzel reklámozzák magukat ezeket, ezek a közvetítők, hogy anonimitást garantálnak. De pont ez az anonimitás okozza azt, hogy sokszor bűnözők élnek ezzel a lehetőséggel elsősorban, de hát nem csak bűnözők, hanem lehet, hogy teljesen hétköznapi emberek is. Tehát egy ilyen furcsa egyveleg jön létre. Van még lehetősége kérdezni, ha szeretne. Nagyon rövid leszek, az utolsó kérdésem következik. Örülök, hogy többen is megemlítették az európai bankokat konkrétan. Szeretném, hogyha beszélne arról, hogy az európai bankok mennyire együttműködőek az önök újságírói munkája során, hiszen fontos a feltárások szempontjából, a leleplezések szempontjából, hogy a bankok együttműködőek legyenek az oknyomozó újságírókkal. Köszönöm szépen, ki szeretne válaszolni? Ami a Nordát illeti, a skandináv országok esetében nagyon nagy hatást váltott ki mindez, különböző politikai pártok, szervezetek, magánszemélyek is felszámolták a számlájukat a Nordánál. Úgyhogy a Nordánál ez igen súlyos következményekkel járt. Ott elindult egy belső vizsgálat Luxemburgban. Azt hiszem, hogy ők most már komolyan veszik ezt a kérdést. Ami az együttműködést illeti, az interjúk során voltak gondok, de szerintem időközben rájöttek arra, hogy mekkora ez az egész ügy, és milyen hatással jár, és hogy az emberekben ez mekkora haragot korbácsolt föl. Szerintem most már komolyan veszik a dolgot, és együttműködnek. Sajnos az elnök úr mikrofon nélkül beszél, és a tolmácsok nem hallják őt. Svájci perspektívából szeretnék csak valamit hozzáfűzni, hiszen mi Svájcban azért értünk a bankokhoz. Nálunk egy kicsit elmozdulás, valamiféle elmozdulás történt. A legtöbb offshore céget 2005, 2006, 2007 során hozták létre, azért, hogy elkerüljék az európai ö, megtakarításokra vonatkozó szabályok betartását. Ezekben az években keletkeztek tömegesen ezek a cégek, és ebben az időszakban egyre többen fordultak ügyvédekhez, és nem bankokhoz. Ezért szeretném kiemelni azt, hogy elsősorban az ügyvédi irodákat kellene górcső alá venni ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönjük szépen, most Péter Jezsek következik társjelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném méltatni az összes újságírót, aki részt vett a leleplezésekben. Fantasztikus látni, hogy hogyan tudtak együttműködni egymással. Csodás példája ez a csapatmunkának. Először is, ami a probléma léptékét illeti. A Panama iratok és az egyéb kiszivárogtatások csak egyik, a jéghegy csúcsát jelentik önök szerint? A problémának mekkora a léptéke valójában? Nem feltétlenül azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e újabb kiszivárogtatások is, de a probléma mérete érdekelne. Aztán az elkerülésé, módszerek. Ha jól értem, függetlenül az érintett országtól az adóelkerülési módszerek többé-kevésbé azonosak, vannak közvetítők, vannak postafiók, cégek, és így tovább, és így tovább sorolhatnánk meg még. És ami a legfontosabb kérdés szerintem, miért kerültünk ebbe a helyzetbe? Mi a legfőbb akadálya annak, hogy nem sikerült nagyobb előrelépést elérni a probléma felszámolásában? Vajon az az oka, hogy az európai kormányok nem kezelik prioritásként ezt a kérdést, vagy képtelenek hatékonyan kezelni az adóparadicsomok kérdését, vagy lehet, hogy a jelenlegi hatályban lévő EU-s jogszabályok nem megfelelőek. Stein asszony, hangs, asszony hangsúlyozta, hogy a postafiók cégekben áll a fő probléma ma, és az anonimitásban, a névtelenségben, és lehet, hogy valamiféle jobb jogi keretre lenne szükség. Hogyan tudnánk a jövőben a jövőbeni ajánlásaink végrehajtását biztosítani? Kérdés, hogy a sajtó fenntartja-e továbbra is a nyomást a kormányokon és a politikusokon általában, úgy rajtunk is, Nyilván nem lenne meglepő, hogyha egyre nagyobb ellenállást tanúsítanának azok, akik érdekeltek ennek a rendszernek a fenntartásában. Ez egy kicsit hosszabb volt, mint a megengedett kéz perc. Ki szeretne válaszolni, Steinasszony? Hát azt hiszem, hogy a pénz ugyanúgy, mint a víz is, mindig utat tör magának. Ez is az oka többek között annak, hogy ilyen kevés eredményt értünk el lehet, hogy önök még jobban tudják, mint mi, hogy a kormányok esetében is azért van néha ellenállás, és a versenyképesség miatt sem teremtik meg sokszor azokat a szigorú szabályokat, amelyekre egyébként szükség lenne. Szerintem egyébként csak nemzetközi szinten lehet fellépni ezen probléma ellen, a postafiók cégek ellen is. A legnagyobb kihívás itt persze az, hogy minden ország elköteleződjön amellett, hogy ezt a problémát igenis fel akarjuk számolni. Ez lenne az első lépés szerintem. Stracek úr, kiegészítésképpen. Az első kérdésre szeretnék kitérni a probléma volumenére. Nemrégiben láthattuk a Bahamas Leaks iratai kapcsán, ugye erről a sajtó nem számolt be annyira átfogóan, de itt is 170 ezer cég érintett, ez a panama iratok eh, első hullámához hasonlatos léptékű. Nincsenek még meg százszerzalékosan megbízható adatok, de elemzők abból indulnak ki, hogy a Mossack Fonseca esetében leleplezett esetek száma egy eh, mostan, mostanság az éves volumennek felel, feleltethető meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy a legfőbb jogalkotási lépések, amelyekre szükség lenne, az EU-n kívül meghozandók, abban a 21 joghatóságban elsősorban, amelyeket megneveznek a panama iratok. Fontos, hogy itt átláthatóbb váljon ez az üzletág. Fontos, hogy itt vállaljon a kötelezettséget arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt, hogy egy-egy cég mögött kiáll, Szerintem valamiféle politikai nyomásgyakorlásra is szükség van ezen országok irányába. Ez egy nagyon fontos dolog, egy másik dolog pedig az információ csere. Mint ahogy mindannyian tudjuk, az OECD kezdeményezést tett ezen a téren, de a legfőbb jogalkotási lépésekre az EU-n kívül lenne szükség, tehát az EU-nak annyi szerepe, szerep jut, hogy politikai nyomást gyakoroljon. Köszönjük szépen Klerix úrnak, most a frakciók szószólói kapnak szót. Először Darius Rozáti kap szót a néppárt részéről, tessék. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a meghívott újságíróknak, hogy ilyen részletes, rendkívül érdekes képet vázoltak fel ezekről a mondhatjuk így patológikus viszonyokról, tényállásokról. Az első fontos kérdésem, vagy az első fő kérdésem, hogy mik a legfőbb hiokhézagok az Európai Unióban. Itt van a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó irányelv, és vannak egyéb jogszabályok is, amelyek a, az adóügyi információk cseréjére vonatkoznak. Önök szerint ezeken túl milyen szabályokra lenne szükség, illetőleg a meglévőket hol kellene jobbá tenni? Másodszorban a tagállamok mennyiben vallottak kudarcok önök szerint az EU-s joganyag végrehajtásában, és mennyiben következményei az önök által felvázolt esetek az EU-s jogszabályok nem megfelelő átültetésének. És végezetül tudjuk, hogy a postafiók cégek létrehozásának és az adóparadicsomokban való cégek létrehozásának az egyik legfőbb oka az anonimitás, másrészt az alacsony adókulcs. Mi a magunk részéről mit tehetünk annak érdekében, hogy a polgárokra és a cégekre, az EU-ban nyilvántartásba vett polgárokra és cégekre nyomást tudjunk gyakorolni, hogy beszámoljanak ezekről az esetekről, amelyekről tudnak. Köszönöm szépen, ki szeretne válaszolni, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván majd csak a munkák leges legvégén tudunk erre válaszolni. Ki szeretne válaszolni? Stein asszony. Csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az európai Panama ügyek, mint például az izlandi miniszterelnök esete, itt nem igazán jogi akadály állt fenn, hanem erkölcsi probléma, er, morális probléma adódott, és szerintem nagyon is helyesen cselekedett az izlandi miniszterelnök. Ha felmerül a kérdés, hogy milyen jogszabályi változtatásokra van szükség, nos, mindenképpen egy nyilvántartásra van szükség, az információcserét elő kell mozdítani, minden országnak részt kell venni az információcserében, és az országokon, az államokon belül is biztosítani kell az információcsere megvalósulását, úgy tűnik ezzel is gond van. Szerintem lépésről lépésre ezeken kellene változtatni. Köszönöm. Cilmen úr? Két dolgot. Valóban nagyon szigorú EU törvények vannak, és hogyha ezt betartanánk, akkor nyilván kevesebb probléma lenne. Először is tehát eh, a, az igazságszolgáltatás az olyan kedvezményezettek, tulajdonosok, mint Cipruson például, láthatóan nem szerepelnek itt a listán. Ez nyilvánvalóan meg fog változni akkor, hogyha a tagállamok a jogszabályokat végrehajtják. A második dolog pedig a, a korai figyelmeztetés. A közérdekű bejelentések ez csak akkor valósulhat meg, hogyha ez a projekt, a korai figyelmeztető projektje szintén kidolgozásra kerül. Knusz asszony, igen, az átlátható regisztráció, bejegyzési folyamat nagyon fontos. És több együttműködésre van szükség az adóhatóságok, például a finn esetben erre nyilvánvalóan szükség lett volna ahelyett, hogy a, megtámadták volna a médiát, együtt kellett volna működni inkább velük, sokkal jobban, mint mondta, és együtt kellett volna vizsgálni, ki kellett volna vizsgálni az eseteket. Köszönöm. Darius, még eh, van 45 másodperced. Ha egy fekete listát kellene összeállítani azokról az országokról, amelyeket prioritásként meg kellene vizsgálni, mert adóparadicsom vagy túl barátságos az adó elkerülésekhez és adó megkerülésekhez, akkor mi lenne ez a lista, mit javasolnának? A szakbizottságban ugyanis meg kell szervezzük a munkát, és valószínűleg azokra az országokra kellene összpontosítani először, ahol ezek a gyakorlatok a leggyakoribbak és ahol legkárosabb hatások érvényesülnek. Mit javasolnának akkor? Még valaki egy rövid választ tud-e adni erre? Mert ha nem, jó, akkor a témát magát feljegyeztük. Köszönöm szépen, és eh, az SND első hozzászólója Péter Simon Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem hánzatnak eh, szól. A tartományi bankokról szólt, akik külön esetet jelentenek állami intézmények, és több száz esetbe belebonyolódtak. Arról beszélt, eh, az Obermeyers körben az van, hogy a Hazelnut Bank, a Baden-Württembergi tartományiban 2011-13 között jogsértő ügyleteket hajtott végre. Van-e még mindig ilyen? Illetve van-e ismeret arra vonatkozóan, hogy milyen ügyfeleket érint, hiszen megbiz, pályázati megbizatásokat is ad a tartományi bank, melyek azok az üzletterületek, és kik a, a kedvezményezettek. Köszönöm, Stracek úr. Az időbeniségről valószínűleg igazabban tényleg úgy van, hogy az adataink szerint nem csak a tartományi bankok, hanem más bankok is érintettek. Most, eh, hogy beszüntették-e, vagy csökkentették ezt a fajta tevékenységüket, nem tudom eh, pontosan megmondani, de vannak olyan esetek, a tartományi bankok, vagy állami forrásokból megmentett német bankok eh, esetében, amelyek a közelmúltból vannak. Tehát nem 5-7 évre visszamenőleg, hanem hamarabb, közelebb. Véleményem szerint nem más itt sem az ügymenet, mint magánbankoknál. Általában a külföldi fiókokon keresztül, luxemburgi és svájci fiókokon keresztül megy, és legalábbis a HSH Nordbank esetében em, teljesen profán lakossági ügyfelek ügyletein keresztül zajlik. A SH-nál a hajózási területen ez egy ilyen speciális eh, terület eh, történelmi adottságok miatt. Az offshore ágazatban a hajózás nagy terület, és sem a Panama iratokban nem beszéltünk erről sokat, nem pedig az előadásokban nem beszéltünk róla, de mennyiségi szempontból fontos. Látható, hogy a teljesen normál ügymenetekben eh, végzik itt is, mint a többi banknál. Köszönöm. Kiegészítés nincs, Péter? Cílman úrtól kérdezem. Mondta, hogy a kellő gondosságot kiszervezik, a due diligence. Ez ugye Panamából költik, de ne, kötik az üzletet, de nem jelenik meg a svájci banknál ez a felelősség azért, mert mentesíti alól. Van-e ilyen előírás? A pénzmosásra kapcsolatban például van. Azt kérdezem, hogy vajon ezt vizsgálták-e ön vagy más kollega? Vizsgálták-e a, a Big Four, a nagy négy vagy nagy bankok kellő gondossági eljárás szembeni kötelezettségszegését? Valóban foglalkoztunk vele. Az a helyzet, hogy a GAFI szabályozás szerint egy ügy, az ügyvéd akkor is jogi felelősséggel rendelkezik, hogyha nem az ő aláírása van a dokumentumon, ez a nemzetközi jog érdelmében van, és Svájcban nem. És éppen ez az oka annak, hogy svájci ügyvédeket alkalmaznak. Tehát azt találtuk, hogy 2015-ből a Mossack Fonseca aktív ügyfelei között ez tehát nem a régi terhekről beszélek, az, az ügyletek 90%-át már nem bankok, hanem ügyvédek kezelik. És a, ezek 90, az ügyvédek 90%-a ezzel a, a trükkel él, tehát kinevezett igazgatóval dolgoznak. Nincsen, nem találtunk német, osztrák ügyvédi irodát, osztrák, vagy, bocsánat, svájci ügyvédi irodát, nagyon kevés név van, ami felje, felmerült. E, nyilvánvalóan kicsi, de rendkívüli nyereséget biztosító ügylet ez Svájcból tekintve legalábbis. Péter? Storc úr? Egészen röviden hadd meséljek el egy német esetet, hogy ábrázoljam, hogy hogyan működik ez. Van egy hamburgi bank, több esetet is találtunk, a következően jártak el. Egy cég 25%-os céget valaki 25%-ban birtokol, akkor azt a társaságot ellenőrizni kell a 25%-os szabály miatt. Nos, ilyen helyzetekben látható, hogy egy üzletember például, hogy megkerülje ezt a szabályt, nem egyedül válik tulajdonosá vagy partnerrel, hanem a két feleségét, meg az ügyvédet is bevonja, ez már öt ember, és akkor nem kell a személyeket, a tulajdonos személyét ellenőrizni. Egyből meg is kerülik a szabályt, a valós helyzet, valós eset. Köszönöm szépen, Péter. Három másodperced van, nincs következő, akkor Birka Ruanen Lerden asszony a következő az ECR-től. Köszönöm szépen én is. Először is gratulálni szeretnék a jelenlévő újságíróknak a munkájukhoz. Remélem, hogy az ICJ a nemzetközi tagjaival együtt folytatni fogja ezt a munkát. A kérdésem a következő. A, az információs szerzés és a nyomozás problematikájával kapcsolatban vajon az Európai Unió hogyan tudna segíteni ebből a szempontból? A Panama iratok azt mutatják, hogy létezik az adóparadicsom, különleges szabályokkal működik. Látjuk most a leleplezéseket is, de ezt most végre ki kellene egészíteni a nemzeti adatbankok anyagaiból, Panamáról kívüli nemzeti adatokkal. A kérdésem tehát a következő. Mit, mire van szükségük a vizsgálatokhoz? Milyen problémát állapítanak meg a tulajdonlás finanszírozása kapcsán? Hogyan kapnak információt a tagállamokból? Mit gondolnak a, a tulajdonviszonyok átláthatóságáról? az tagállami jogszabályok szerint. Finnországban a közelmúltban megállapítottuk, hogy a nyílt tulajdon modelljét visszük, ami könnyen, amiben könnyen ellenőrizhető a tulajdonos személye. Nos, ez a modell tehát az átlátható tulajdon, a tőzsdén bejegyzett vállalatok átlátható tulajdonja tulajdonképpen ezekre a cégekre is ki kellene, hogy terjedjen. Ez a fajta átláthatóság, ez fontos lenne. Válasz? Vagy egyetlen szeretne valaki válaszolni? Knuszasszony. Köszönöm szépen, akkor finnő válaszolok egyből. A tulajdonjegyzék nagyon fontos. Azt is tudjuk, hogy Finnországban ez működik bizonyos területeken, úgyhogy ezt most ki kellene terjeszteni. Olyan értelemben, hogy a finn tulajdonosok számára is nehéz legyen a tulajdon elrejtése. Ez fontos. A kérdés csak az, hogy a törvénytervezetet aztán elfogadják-e. A Panama regiszter például azt mutatja, hogy Panamában nyilvánvalóan nincsen átlátható tulajdoni jegyzék, ott vannak ezek az előretolt igazgatók, ügyvezetők, és pontosan ez, a, ami az adóparadicsomokra jellemző körülmény. Látható a Panama Leak-ből és a Panama iratokból, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hogyan lehet titokban tartani dolgokat. Az újságírók nevében, Címen úr? Sokat segítene, vagy segítene, hogyha a Panamában és meg a brit jegyzék is olyan nyitott lenne, mint ahogy ön is vázolta. Ez az egyik legfontosabb. A, bankok, a közvetítők és az ügyvédek számára sokkal nehezebbé tenni, hogy elrejtsék az ügyfeleiket. Kérdés ugye, hogy vajon, hogyha nyíltá válik a regiszter, akkor a strómanos ügyletág nem erősödik-e. Fontos, hogy, hogy legyen átláthatóság, de azért a, az igazságszolgáltatásról ne feledkezzünk meg, mind a két sínen haladni kell. Köszönöm szépen, Leon Lerner asszony. A következő kérdés? Még egy percünk van. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ugye nem tudjuk, hogy hol vannak a források, de azt látjuk, hogy mennyire fontos a közérdekű bejelentők védelme. Nagyon fontos ez, és hogyan gondolják, hogyan tudna az Európai Unió javítani a közérdekű bejelentőknek a helyzetét. A második dolog ezzel is összefügg. Gondolják-e, hogy a közelmúltban egyre több információ kiszivárogtatás volt. Az a benyomásom, hogy egyre nagyobb figyelmet kap ez a terület. Vajon az Európai Uniós tud ebben még többet segíteni? Segíteni azért, hogy ez fennmaradjon, hiszen ez nagyon fontos az önök nyomozása szempontjából is. Köszönöm. Ki tud néhány másodpercben erre válaszolni, Steinasszony? Luxemburg az EU egyik alapítója, és ott két újságíró áll most a, a kiszivárogtatás miatt a bíróság előtt. Ez elfogadhatatlan, hogy ilyen leleplezés az súlyosabb büntetést kapjon, mint a, a leleplezett bűncselekmény elkövetői. Úgy gondolom, hogy a közérdekű bejelentőket jobban kell védeni. Ezzel tökéletesen egyetértek. Eh, Michael Tajler a következő az Aldétől. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is az ALDE koordinátoraként szeretnék gratulálni szívből a koordinátoroknak a munkájukhoz. Jobb védelmet akarunk mi is a közérdekű bejelentők számára, erre mindenképpen szükség van. Nagyon nagy kár, hogy Obermeyer urat nem lehet bekapcsolni a technika miatt, remélem, hogy be tudjuk majd pótolni ezt a megbeszélést. Konkrét kérdésem van Steinasszonynak és Torcek úrnak a beszámolóban jelezték, hogy az úgynevezett közvetítők, az intermediárek Luxemburgban és Németországban és más EU tagállamokban ezeket a konstrukciókat, a, a postafiók cégeket közvetítik. Vajon a, mit gondolnak a bankfelügyelet ezekben az országokban megfelelően ellenőrzött? Találtak-e olyan bizonyítékot, vagy olyan utalást, ami az EU jogsértésére mutatna. Jelezték azt is, hogy nagyon gyakran személyi összefonodások vannak a Mossack Fonseca és a közvetítők vagy a bankok között. Vajon a, az oknyomozásból meg tudják-e állapítani azt, hogy mondjuk a Fonseca család tagjai, konkrétan egy, az egyik fiúgyermek, egy német bankban dolgozott, hogy ez igaz-e. A harmadik kérdésem pedig sikerült-e Jürgen Mossákkal beszélni? Vajon tudtak-e vele erről a kérdésről tárgyalni? Igen, köszönjük szépen. Strocek úr, ki, ki, kinek is szól a kérdés? Én gondolom, nekem kell erre válaszolni. Jürgen Mossákkal nem beszéltünk, csak írásban. beszámoltunk már arról, hogy egy, a családnak egy tagja, a a család egy tagja, Fonszek a második eh, legfiatalabb fia, bár nem a fia, hanem az unokatestvére talán gyakornok volt eh, egy német bankban, mm, illetve egy német bank svájci fiókjában. Ennyit tudunk. A bank nem vitatta, legalábbis nem hiteles formában, nem hihetően. Az első ponttal kapcsolatban egy kicsit távolabbról kell a válaszomat kezdenem. Azt kell elképzeljük, hogy ez az ügylet mind a bank, mind pedig a közvetítők részéről, ügyvédek részéről, és Moszák Fonzeka részéről is bizonyos mértékig német vagy német nyelvű kézben lévő ügylet ez mondjuk túlmutat a Bahamákon vagy a Panamán, de nem egészen igaz ez. Nagyon sokáig létezett a, Drez, a Dresdner Bank latinamerikai eh, része, amelyet aztán felosztottak, és az eladást követően nagyon sok német bankár, aki részben ba- Hamburgban tanult, egyszerűen Dél-Amerikába mentek, és például a Mossack Fonsecahoz kerültek, és olyan kollégákkal dolgoztak együtt, akik a Dresdner Bank Latin Amerikából más bankokhoz kerültek. Nyilván ismerték egy, egymást, a, együtt nyaraltak, egy irodában ültek. Tehát nem csak olyan összefonodás ez, hogy egy konferencián találkoznak a kollégák, nem, hanem pontosan ez a ez a mag, amely a, a Dresdner Bank latinamerikai részlegéből került össze, véleményem szerint jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Mossack Fonseca a e, német nyelvű részeként Latin-Amerikában és a Panamában is olyan fontos szerepet játszott. Köszönöm. Kiegészítés nincs, Michael Tajrer, még egy perce van. Konkrétan a bankfelügyelet. Stacek úr a bankok szerepét még egyszer aláhozta Knusz asszonyhoz hasonlóan, aki egyfajta körhinta ügyletről, egy körbejárom üzletmodellről beszélt. Hat országból három EU tagállam. Van-e utalás arra, hogy megbukott a bankfelügyelet, vagy pedig törvényellenes volt az eljárás? Köszönjük. Az újságírók közül ki érzi, hogy képes mérlegre tenni az EU jog, hatá- jogköreit. Nos, azt mondanám, hogy részben a bankfelügyeletek azt a benyomást keltetik, mint hogyha nem, nem lenne kellő áttekintésük, és nem igazán válaszoltak az újságírói megkeresésre olyan barátságosan, olyan átláthatóan, de processzony talán még pontosabban válaszolhat. A német bankfelügyelettel mi tárgyaltunk, és az volt a benyomásom, hogy az is szerepet játszott, hogy megvan-e az ügyfelek ellenőrzésének, a kellő gondosságnak a munkafolyamata ez, hogy mindent mindennek utána jártak. Nem, a bankfelügyelet nem néz minden elemet, hanem csak az információ egészét. Persze vitatható, hogy kielégítő-e vagy sem, a bankfelügyelet ellenőrzése. Németországban erre az eredményre jutottunk. Köszönöm. Ez tehát ez pont lehet a következő munkához számunkra. Stelios Kokluklu a következő a GUE részéről. Well, uh, I think it's very important. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mi újságírók itt vagyunk ma, és elmondhatjuk a véleményünket, és mindannyian alá is húzták az újságírók azt, hogy mennyire fontos szerep van jut a közérdekű bejelentőknek, és hogy őket az Európai Uniós szinten védelem illeti meg. Ezeket az embereket a LuxLeaks és más ügyek közérdekű bejelentőit védenünk kell, nem pedig nehéz helyzetbe hozni. Snowdenre is emlékeztetnék itt, hiszen ők azok, akik megnyitották az utat a közérdekű bejelentések előtt a modern időkben, tehát az elmúlt évek során. Szeretném azt kérdezni az összes jelenlévő újságírótól, akik a mai napon tanúbizonyságot tettek, hogy az Európai, Bizonyság, az Európai Parlamentben nem olyan régen, de elég sokan közülünk megszavaztuk a a vállalati vagy üzleti titokra vonatkozó jogszabályt. Nos, van-e ezzel kapcsolatban javaslatuk, hogy hogyan lehetne megfogalmazni az újságírók, oknyomozói újságírás hogyan tudnánk védeni, mit tudnánk tenni, és hogyan tudnánk átláthatóvá tenni ezt a területet, milyen jogszabályi háttérre van ehhez szükség, hogyan tudjuk mi javítani az önök munkáját a jogszabályok megteremtésén keresztül. Sajnos nem halljuk, nem mikrofonba beszél az elnök úr. Egy gondolatot szeretnék kiemelni, vagy hozzáfűzni ehhez a mai vitához. Arról van szó, hogy mennyire fontos a titkosítás, mint kommunikációs eszköz, erről már régóta beszélünk, a terrorizmus ellenes harc kapcsán is, hogy ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz, de mi az ICIJ-nél szintén nagyon gyakran ilyen titkosított módszerrel kommunikálunk egymással. Ez persze nem egy fekete-fehér történet, minden esetre az biztos, hogyha azt szeretnék, hogy a közérdekű bejelentők ne hagyjanak maguk után nyomot, és hogyha önök azt akarják, hogy a ilyen érzékeny témákban az újságírók egymással tudjanak ezt mit cserélni, akkor ez az, inscrip, tehát ez az encryption, ez egy fontos eszköz, ez a titkosított írás. Köszönöm szépen! Ferix úrhoz lenne egy kérdésem. Ő ugyanis arról beszélt, hogy gyakorlatilag minden kutatásban az átlagos válasz az arra vonatkozott, hogy amit ők tesznek, az jogszerű. Az a kérdés merül fel bennem, hogy milyen jogszabályokat lehetne változtatni annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon az egész rendszer, és hogy az önök munkáját is megkönnyítsük. Köszönöm, Klerix úr. Igen, ahogyan az előbb is elmondtam, az egyik legfontosabb törvény, amelyet meg kell változtatni, az pontosan azokra az adóparadicsomokra vonatkozik, ahol az anonimitást garantálni tudják. Tehát itt ezek azok a lépések, amelyeket minél hamarabb meg kell lépni. Európán belül viszont én úgy gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, hogy minden tagállam garanciarendszert építsen ki a forrásvédelem, tehát az újságírók munkájának segítsége érdekében. Belgium egyébként elég jó példa ebből a szempontból. És aztán, ami a közérdekű bejelentőket illeti, én úgy gondolom, hogy egy dolog, hogy hogyan tudjuk őket megvédeni a bírósági eljárások során, és aztán el kell, kép- el kell gondolkodnunk azon is, hogy mi lesz az ő életükből hogyan fognak új munkát találni. Ki az, aki fel fogja őket venni, hiszen az elmúlt, az előző munkahelyükön kiszivárogtattak bizalmas információkat, tehát ilyen szempontból elég nehéz lesz nekik új munkahelyet találni. Ez egy nagy kihívás. Köszönöm szépen. Sven Gigold következik. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy most ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a globális gazdaságban a titkosítást, az átláthatatlanságot megszüntessük, hiszen jelenleg még mindig nincsen közérdekű bejelentők védelméről szóló jogszabályunk, és Jean-Claude Juncker még ma is azt mondja, hogy nincsen szükség új konszultációra a közérdekű bejelentők védelmében. Egy jogalkotási javaslatra van szükségünk méghozzá most azonnal. Egészen mostanáig az EU Leaks esetről van szó. Ezek azok a dokumentumok, amelyeket mi meg tudtunk kapni az Európai Uniós jogszabályokkal való visszaélés, hivatali befolyással való visszaélés és más területek, illetve az európai intézmények és privát cégek összefonódásai kapcsán. A következő kérdésem lenne Finnország, Belgium és Svájc esetében. Hol láttak önök az európai intézmények részéről, vagy a tagállamok részéről jogszabálysértést? Tudnának-e konkrét példákat mondani? Köszönöm szépen! Körbenézek, ki kezdi? Ugyan már elmondtam korábban is, én csak a saját nevemben beszélhetek, illetve a saját nyomozati területünkről, ahol Cipruson láttunk konkrét eseteket, és a bankokat, illetve az orosz bankokat Cipruson konfrontáltuk a helyzetükkel, tehát konkrétan nem válaszoltak semmiféle kérdésünkre, nem voltak hajlandóak ezt megtenni. Minden esetre reméljük, hogy itt tovább lehet majd haladni, és ezt az ügyet ki lehet vizsgálni mélyebben. Az én véleményem szerint, és 2008-ban és 2009-ben is így volt ez, hogyha nem mondjuk meg, hogy konkrétan ki a kedvezményezett, addig nem fog kiderülni semmi. És ugyanakkor valamiféle büntetést kellene kiszabni azokra, akik öm, olyan információkat szolgáltatnak ki, amelyek félrevezetőek a hatóságok számára. Tehát itt fontos lenne tudni, hogy kik azok a konkrét kedvezményezettek, akik az egész hálózat végén állnak. Mi láttuk a pénzmosási eset kapcsán Metszóban, a Metszó eset kapcsán, hogy tulajdonképpen csak annyi történt, hogy kirúgták a menedzser, de nincsen semmiféle jogi vonzata, bírósági vonzata ennek az egész ügynek, ez pedig szerintem eléggé furcsa, mert az emberek azt gondolják, hogy ez egy orosz ügy, mert orosz személyekről volt szó, tehát itt tulajdonképpen, mint hogyha egy ilyen két cég között a pad alatt lennének ezek az emberek, mint hogyha rájuk semmiféle jogszabály nem vonatkozna. Aztán jogszabálysértések, hogyha a források védelmét eh, említeném, ahogyan elmondtam, eh, Finnországban nagyon erősek voltunk ezen a területen, és eh, ebben az es, tehát ilyen jogsértések esetében hat, éves, hat évig terjedő börtönbüntetéssel is lehet sújtani a jogszabályszadó megszegőket, de egyelőre csak egy közigazgatási bírósági perban eljárás alatt jelenleg Finnországban. Klerix úr, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Panama ügyben az Európolban meghallgattak. Az Európol vezetője, a pénzügyi um, hírszerzési vezető azt mondta, hogy a legtöbb ilyen pénzügyi um, vizsgálat, amelyet az Európol lefolytat, egy idő után kiderül, hogy mindig az egész folyamatban ott vannak az offshore cégek, tehát fontos lenne, hogyha meghívnák őket is, nem csak a Massac Fonseca Luxemburgot, hanem akár a pénzügy, vagy a pénzmosás ellenes nyomozókat, vagy azokat a, a rendvédelmi szerveket, akik kimondják azt, hogy miről van pontosan szó. Nekünk sem könnyű jogszabálysértéssel vádolni bárkit egy cikkben. Nekünk vannak dokumentumaink, ezt leírhatjuk, de alapvetően azért a rendvédelmi szerzők, szerveknek, a nyomozóknak kellene megtenni ezt a munkát. Tehát ahol jogszabálysértés történt, arra nekik kellene rávilágítaniuk és nekik kellene felgöngyöríteniük ezeket az eseteket. Köszönöm szépen! David Cooper következik az EFDD nevében. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes ez a mai vita, de azért itt valami olyasmi történik, amit már évek óta látunk. Nekem az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy azért itt van egy probléma. Itt van ugye a pénzmosás, a kézérdekű bejelentők. Ez legitim lehet, ez a bejelentés, de ugyanakkor, hogyha bárhol, bárkire rá lehet kényszeríteni azt, hogy bizalmas információkat kiadjanak, bankokra gondolok, akkor tulajdonképpen az egész bank struktúra fog szétesni. Itt a kockázat az nem csak a közérdekű bejelentőknél jelentkezik, hanem bizony az újságíróknál is. Vajon az Európai Unión belül hol tudnának újra munkahelyhez jutni az újságírók, akik felgöngyörítettek egy-egy ilyen eset? Mit gond, esetet? Mit gondolnak erről? Az világos, hogy valamiféle pénzügyi védelmet élvezniük kell ezeknek az embereknek. Köszönöm. Borstein asszony. Äh, Azt hiszem, nem arról van szó, hogy legalizáljuk a titkok kiadatását, de szerintem meg kell néznünk még egyszer ezt a luxemburgi példát. Csak a LuxLeaks közététele után állítottak bíróság elé két újságírót és a közérdekű bejelentőt is, de akkor már teljesen világos volt, hogy az európai polgárok érdekében léptek fel ők hárman, és az általuk feltárt információk minden európai adófizető számára relevánsak. Ebben az esetben teljesen világos szerintem, hogy hibás volt bíróság elé állítani ezt a három személyt. Köszönöm szépen. Erik szúr egyszerű a helyzet. Nézzük a közérdeket. A közérdek kell bennünket vezéreljen. Ezt egyébként az Emberi Jogok Európai Bírósága is konkrétan kimondta több esetben is. Ez egy fontos kérdés. Itt nem arról van szó, hogy bármilyen titkot fel lehet napvilágra lehet hozni, de amikor közérdekű ügyről van szó, mint a Panama iratok, vagy pedig a LuxLeaks esete, akkor ez egyértelmű. Trocig úr, nem? Akkor Coburn úr. Yeah, please. You also, oh, sorry, pardon. That was very interesting. Thank you for that. Nagyon érdekes. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szerintem eh, lehet, hogy az Európai Unió ezt az egész ügyet eh, egyfajta ürügyként használja majd fel, hogy eh, tovább terjeszkedjen, tovább terjeszkedjen ki a hatásköreit. Mikrofon nélküli hozzászólás. A tanácsok sajnos nem hallották. Az Európai Unió beleüti az orrát a szuverén országok ügyeiben. Nem lehet, hogy ezt inkább rá kellene hagyni az európai országokra, hogy oldják meg maguk, a helyet, hogy egy európai szerv avatkozzon be? Lehet, hogy majd a korábbi gyarmatok területén avatkozunk akkor majd be. Ugye Nagy-Britannia esetében ez érdekes kérdés. Igen, ki szeretne még kérdezni? Ez az ötödik ilyen kiszivárogtatás, offshore leaks, lux leaks, Swiss leaks, Panama Papers. És hogyha úgy gondolnánk, hogy majd mindenki megoldja maga számára a problémát, akkor nyilván nem lennénk itt. Látható, hogy egy hatalmas volumenű problémáról van szó, hatalmas horderejű problémáról, és szabályozásra van szükség, mert ha nem szabályozzuk az offshore ágazatot, akkor itt a vadnyugat tör ki. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy itt nem csak adókról van szó, itt gyermekbántalmazásról van szó, fegyverkereskedelemről, terrorizmusról, nem apró kis bűncselekményekről van itt szó, ezek nagyon súlyos bűncselekmények, úgyhogy itt igenis szabályozni kell. Köszönjük szépen. Barbara Kappel a következő az ELNF részéről. Coburn Még 30 másodperce maradt. Knudsen asszony kért szót. Elnézést, parancsoljon. Csak nagyon röviden. Ahhoz kapcsolódóan, amit ön a kiszivárogtatásokról mondott. A közérdek a kulcs szó itt, ahogyan az előttem szólók is hangsúlyozták, ezért olyan fontos, hogy az oknyomozó újságírók elemezzék az, a dokumentumokat. Nem lehet egyszerűen csak az interneten nyilvánossá tenni a kiszivárogtatott dokumentumokat. Hogyha az ember egy EU-s weboldalt akar létrehozni, akkor ezen el kell gondolkodni, hiszen fontos, hogy ki fogja végül elolvasni az anyagokat, ki fogja elemezni őket. Nem lehet egyszerűen csak úgy nyilvánosságra hozni ezeket, hanem fontos, hogy ezeket valaki feldolgozza a nyilvánosság számára, Kappelasszony, az elnök részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának jelenlévő tagjait. Sikerült önöknek leleplezni a pénzügyi ágazat egyik legnagyobb botrányát, rengeteg dokumentumokat tettek közzé. 214 ezer postafiók cég adatai kerültek nyilvánosságra. Azt hiszem, itt Snowden úrnak is köszönetet kell mondanunk. Sikerült Európa szerte, vagy lehet, hogy globális szinten is felhívni a figyelmet arra, hogy az adóelkerülés, adócsalás komoly témák, amelyeket, amelyekkel foglalkozni kell. Az Európai Unióban kb. 70 milliárd euró vész el a költségvetésekből évente, az adóelkerülés adócsalás miatt, és nemzetközi szinten meg ennek még a sokszorosa élhetően. Az Európai Unió megpróbált intézkedéseket foganatosítani, növelni az átláthatóságot, egy automatikus információcsere révén, országonkénti jelentéstétel révén mindkettő jövőre lép életbe. A második fontos lépés volt az adórendszer hatékonyá tétele, a harmadik pedig az adórendszer igazságosabbá tétele. Ezeket a csomagokat egy nemzetközi fellépés keretén belül kell látni, nemzetközi fellépésre van szükség. Az OECD 15 pontból álló BEPS cselekvési tervet fogalmazott meg, és fontos, hogy az OECD az adóparadicsomok listáját is létrehozza. Régóta megfogalmazódott ez a követelés, és tudjuk, hogy Svájc, Nagy-Britannia és a kapcsolódó területek, valamint az USA a legnagyobb adóparadicsomok világszerte, az OECD tagjai is egy időben, miközben azt várjuk, hogy az OECD hozza létre ezt a listát. A kérdésem az lenne, hogy önök úgy gondolják-e, hogy egy ilyen lista elkészüljön, erre szükség van, vagy pedig úgy gondolják, hogy a listán szereplő országok esetében a jogszabályok betartatása ugyanilyen fontos. Továbbá elhangzott a TAX bizottságon belül egy olyan intézkedésre vonatkozó javaslat, hogy a bankokat is vonják be az együttműködésbe, illetve a jogszabályok megfogalmazásába. Önök szerint ez igaz? Elég-e egy magatartási kódex, vagy pedig egész konkrét konkrét informants and compliance intézkedésekre van szükség. Hát Kappel asszony ön jóval hosszabban beszélt, mint lehetett volna. Kiválaszol először, Strocig úr? Kezdem én. Vannak olyan szabályok, amelyek a megfelelésre is vonatkoznak, a due diligence-re vonatkozó szabályok is vannak láthatjuk, hogy a német bankok a kényes ügyletekkel inkább Svájcba mennek, Luxemburgba, Kanári-szigetekre. Hát, hogyha magatartási kódexet akarunk, nyilván kérdés, hogy ez tartalmilag hogyan nézzen ki, de ha tegyük fel, egy jó magatartási kódex készül, akkor ezek az ügyletek elvándorolnak olyan joghatóságok alá olyan területekre, ahol ez a magatartási kódex már nincs érvényben. A nagybankok esetében láthatjuk, hogy az ország határok nem, látna, nem játszanak komolyabb szerepet. Szerintem meg fogják találni a módját annak, hogy tovább tevékenyek maradhassanak ebben az üzletágban. Nos, nyilván jó, a magatartási kódex, a fekete listák is nagyon hasznosak lehetnek nemzetközi szinten. Svájc szemszögéből elmondhatom, hogy Svájc nagyon nagy előrelépéseket tett a jogszabályok betartatása területén, és a bank ügyletek területén ez most már jó, jobban működik. Az ügyvédek szabályozásában vannak nagyobb problémák. Az FATF igen szigorú szabályokat állított fel, és hogyha ezeket a szabályokat betartanák, akkor azt hiszem már jó úton haladnánk. Az ajánlások jók, a fekete listákra is szükség van, de ami a legfontosabb az, hogy következetesen megtaláljuk a hézagokat. A PEPS-et is említ, említették, sokat beszéltünk a bankokról, és arról is, hogy ez az egész üzletág áttevődött az ügyvédi irodákra. Nem elég évekre visszamenőleg a bankokat szabályozni, miközben a bankok már kiléptek ebből az üzletekből jóformán, tehát ott kell cselekedni, ahol történnek a dolgok. Igen, köszönjük szépen, hát sajnos a probléma sokszor elkésik a, a lépéseivel, intézkedéseivel. Ludek Niedermayer a következő. Mostly, uh... Köszönöm szépen. Először is hadd köszönjem meg azt, hogy idejöttek, segítenek, hogy javítsunk a dolgokon, nem csak néhányunk, hanem mindannyiunk számára. Úgy gondolom, hogy hasonló események eh, során, az elkövetkezendő hónapok hasonló eseményei során sokkal jobban meg fogjuk ezt eh, a problémát érteni. A lényegét kell lássuk, nem csak azért, mert a dolgok az orrunk előtt mm, zajlanak, ahogy mondták, hanem azt is meg kell érteni, érteni hogy érdekes emberek érdekes helyeken érdekes összegeket birtokolnak. Meg kell értsük, hogy mi is történik ezekkel. Két kérdésem van tehát, hadd tegyem fel e, ezeket. Először is a Lux Leaks és a Panama iratok összehasonlítása. A Lux Leaks viszonylag egyszerűnek tűntek, cégek agresszív adóelkerülés, adó megkerülés taktikával, azért, mert az adójogszabályokban kiskapuk hiányosságok voltak. A Panama iratok azonban illegális tevékenység, bűnözés, korrupció, mindenek erős morális dimenziója is van. Egyetértenek ugye, hogy van különbség. A Panama iratok, a Panama leak az sokkal komplexebb. A második kérdés. Értekelések szerint a, az önök által felfedett tevékenységek, a jelentésben szereplő tevékenységek, vajon a illegális jogi tevékenységek, vagy egyszerűen adóelkerülés, a csak az zárójelben magánszemélyek adóelkerülése, vagy pedig jogszerű, de mégis megkérdőjelezhető, erősen megkérdőjelezhető tevékenységükről van ez szó, amelyel néhányak számára lehetővé válik, hogy a jól szabályozott helyekről, mint Európai Unió, Amerika más joghatóságok alá helyezzék pénzüket. Köszönöm, Stein asszony. Ugye egészen más tevékenységekről van itt szó, egyértelművé vált ez és A normál középréteg, ugye minden országban van ilyen, aki adót szeretne takarítani, megtakarítani. A sokrétű sokrétű bűncselekmények vannak ebben, ügyletek, a komplexitással kapcsolatban pedig a Panama iratok számunkra nem voltak feltétlenül komplexebbek a gazdag tartalmak miatt. Igazából egyszerűbb munka volt, részben egyszerűbb a luxemburginál. De a tény valóban az, hogy a konkretizálás a luxemburgi, pontosan az adókiskapuk miatt egyirányú volt, és a Panama ügyleteknél pedig sokkal több rétű. Vannak olyan magas köztisztviselők, akik a hivatalokat különböző oknál fogva elveszítették, vagy visszaléptek, és ez már az iratokon kívül eső erkölcsi területtel kapcsolatos. Tehát sokkal több rétege van ennek, és éppen ezért a kihívás is azért olyan nagy. Azt kell megnézzük, hogy hol tudjuk elkezdeni azt, hogy ezeket az ügyleteket lezárva. Tehát hol lehet a, ezeknek az ügyleteknek a befejezéséhez végre hozzáfogni? Egyetértek Júliával valóban. A LuxLeaks az bizonyos szempontból bonyolultabb volt, nem tudom, hogy volt-e valaki, aki a bírósági határozatot elolvasta. Borzasztóan bonyolult szöveg volt, technikai, okos megfogalmazás, de nagyon nehéz volt megérteni, hogy miről volt szó a titok, titkos megállapodások. A Panama iratok pedig egy nagyon egyszerű érre visszavezethető, mégpedig az, hogy én ki akarok kerülni a kékbe. Nem akarom, hogy a bankszámlához kapcsolható legyek, vagy pénzhez, bizonyos forrású pénzhez kapcsolható legyek. Tehát én egy céget alapítok, és így kikerülök a képből. Ez 21 jogrend megengedi, egyszerű, világos. És az, hogy milyen célra használják, jogszerű vagy nem jogszerű, a belga pénzmosás ellenes egység vezetője mondta, hogy soha nem találkoztam az életemben senkivel, aki létrehozott volna azért hozott volna létre egy offshore céget, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. Szóval, még hogyha a jogi célokra is hasonlítaná az ember, és néha valóban vannak legitim okok, az üzleti partnerek mondjuk nem értenek egyet bizonyos stratégiával. Nincsen, ennek nincs semmi köze a jogszerűtlenséghöz. Lehet, hogy azért akarja el rejteni a pénzét valaki, mert éppen vállófélben van, vagy éppen házasodik. Tehát teljesen mindegy, az, amit látunk, az minden offshore cégnél, hogy a legális vagy illegális dolgokat el akarják rejteni. Köszönjük szépen, nyilvánvalóan történelmi okok is vannak. Egy sor. Akkor most Anna Gomes a szociáldemokraták nevében. Miért nem Thank you for coming. My question... Köszönöm szépen. A kérdésem a következő. A Mozek eh, Fonsekánál nyilvánvalóan az a kényszer, hogy a bankokat kihagyják a rendszerből. Eh, a, a, vajon el tudná mondani, hogy figyelnek-e a másik három szereplőre? a következő. Van egyfajta minta az európai tagállamok adó amnestiájában az elmúlt évek során, hiszen ez tulajdonképpen az első lépés ahhoz, hogy az adóparadicsomokban mossák a pénzeket. Azt a pénzt, amit korrupcióval vagy szervezett bűnözéssel szerveztek, szereztek. E, vajon, e, mert ugye ez a, a pénz repatriálásának, kihelyezésének és mosásának egy végső megoldása. 2012-ben is a trojka áldásával Portugáliával kapcsolatban mondom, és az ottani pénzügyi kiigazítással kapcsolatban mondom, hogy láttak-e valamilyen fajta összefüggést, vagy megvizsgáljuk-e? Köszönöm szépen, ez is nagyon nehéz kérdés az újságíróknak, tulajdonképpen ezt a kérdést a tagállamoknak és a bizottságnak kellene feltenni, de ki akar válaszolni? Az önkéntesek nyilván elsőséget élveznek. Strocek úr megpróbálhatom az utolsó részét megválaszolni az adóamnestiával kapcsolatban. Németországban az adó bűncselekmények önbejelentésével kapcsolatban büntetés kedvezményt és büntetés elengedést ígértek. Gondolom ez másik célcsoport lenne. Én úgy gondolom, hogy ha valaki offshore céget hoz létre egy ügyvéddel, tárgyal, vagy bankárral, az már egy lépés ellenél előrébb van, tehát a, ez a fajta bűnözési energia és ráfordítás már eh, nagyobb. Számok, adataim nincsenek, nem is ismerek erre vonatkozó számokat, de szerintem ez inkább mm, olyan emberekre vonatkozik, akiknek Svájcban volt egy időre egy teljesen átlagos eh, számlájuk, vagy eh, a Európához közeli külföldön volt forrása. Stein asszony az első részhez. Minden más eh, adó, ö, eh, bocsánat, eh, ügyvédirodával nagyon nagy lelkesedéssel dolgoznánk együtt, de hát ebben semmi új nincsen. A struktúráját tekintve ez az egész ügyletsor nem új. A kiszivárogtatások nem csak azt teszik lehetővé, hogy konkrétan megvizsgáljunk dolgokat, hanem azt is, hogy természetesen figyelmet biztosítsunk pontosan azért, mert eh, olyan nehéz a jogsértéseket eh, kimutatni. Végre van lehetőség a jelentések készítésére. Szerintem nem egyszerű, hogyha néhány adatot kap egy ügyvédi irodából az ember, abból nem könnyű egy jó történetet eh, írni. Köszönöm szépen. A kérdés első felét pedig majd később a munka során az illetékes hatóságokkal intenzíven megtárgyaljuk. Ugye, Anna? Jó, akkor Constance Le Grip az EPP-től. Merci, merci tout d'abord euh, Köszönöm szépen, először is köszönöm szépen az újságíróknak is, hogy ilyen érdekes prezentációkat hallgattunk tőlük, és nagyon sokat megvilágítottak, sok dologra rávilágítottak, úgyhogy ők neki köszönhetően most már jobban értjük azt, hogy mik azok az eljárások, azok a nagy körforgások, amely ennek a fajta tevékenységnek az úgymond üzleti modelljét jelentik. Ugye itt a fish, az adóügyi manipuláció, a offshore cégek, különböző strómanok rendszere, és ez az átláthatatlanság. Tehát most pontosan látjuk, hogy ez mit is jelent. Egy kérdést szeretnék feltenni a jelenlegi jog, európai jogszabályokkal kapcsolatban, hogy mi az, amit tovább lehetne javítani ezen a területen, erre egyébként már nagyon sok kérdé, más feltevő, illetve kolléga utalt. És aztán visszatérnék még a közérdekű belé, bejelentő kérdésére is. Ön, elnök úr is utalt arra, hogy a közérdekű bejelentők védelme mennyire fontos. Itt ezen a területen mi az, ami konkrétan történik, mit próbálunk tenni Európai Uniós szinten, hogyan tudjuk beépíteni a jogszabályainkba azt, amit javasolnak a szakértőink. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Jó. Már részletesen megtárgyaltuk ezt a kérdést, de úgy tűnik, hogy ez mégis az egyik legfontosabb dolog. Szilman úr, ön emelte fel a kezét. Sok mindent nem tudok már hozzáfűzni, nyilvánvalóan úgy kellene módosítani a törvényeket, hogy a bűncselekményt büntessék, ez lenne az első lépés. De ne felejtsük el, hogy az átláthatóság és a közérdekű bejelentés kérdésével ez összefügg. Hogyha a, British, a brit Virgin Islandeknek a kedvezményezett listáját megkaphatnánk, akkor egyszerűbb lenne a dolog. Nyilvánvalóan a törvényeket ki kell igazítani, ezeket az embereket nem szabad börtönbe zárni, ezzel sokan egyetértenek, de ugyanakkor átláthatóságra van szükség. Ez a, hogyha szigorítanák a, a, a, az eljárásokat, akkor sokkal jobban meg lehetne nehezíteni, hogy olyan dolgokat kövessenek el, mint ami a Panama iratokból kiderül. Köszönöm szépen. A Dánia Dán nevekkel bedobott eh, egy CD-t nevekkel, és más adóhatás is megtették, akkor kérdés az, hogy kellenek-e új adatbankok. Kérdés? Nincs. Jó, akkor ezzel lezárult a frakciók hozzászólóinak sora. Most sajnos már csak nagyon kevés időnk van. Szeretném a tolmácsoktól azt kérni, hogy azért még egy 10 percet maradjanak. Hét név van a, kecs, a spontán hozzászólások listáján. Egy percet adok maximum, ha lehet inkább 30 másodpercet kérdés-felelesre. Berluke, Fábio Di Mázi, Molly Scott Pittekainen és Bogeco Matkasi Nien hősen kollégák vannak a listán eddig, remélem le is tudom zárni már így. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem Cilman úrhoz szól. Ha jól értettem, azt mondta, hogy a bizottságnak ügyvédi irodákra kellene összpontosítani a ügyvédekre, mert ez egy kevésbé szabályozott terület, és a bankokkal együttműködnek. Tehát most olyan ügyvédekről beszél, akik az Európai Unióban dolgoznak, vagy pedig Svájcban, más a, az EU joghatóságán kívüli területeken. És melyek azok a szabályok, amelyek konkrétan amelyek a bankok számára és a jogi ügyvédi irodákra nézve relevánsak az EU-ban, vagy azon kívül. Szeretném, hogyha konkretizálná azt, amire gondol, hogy a parlament jogalkotás területen elindulhasson egy nem kielégítően, vagy nem szabályozott területen. Köszönöm. Elfelejtettük bemutatni. Cilmán úr, akkor a én kizárólag Svájcról beszéltem, Németországnak átadom majd a szét. Svájcban önszabályozás van, a bankok önmagukat tehát nincs bankfelügyelet nálunk, hanem a bankok saját maguk csinálják, ez természetesen a felügyeletnek sokkal kevésbé szakszerű módja, aminek szintén vannak nagy hiányosságai a szakértők szerint. A Mossack Fonseca azonban Genfből irányítja a munkájának jelentős részét külföldi érdekeltségekkel, úgyhogy mindenképpen kell tenni valamit, nem tudom, hogy lesz-e Svájcban. Most Németországban ezt már nem tudom, hogy hogyan, milyen szabályok vonatkoznak az ügyvédekre, ezt majd a kollégák megteszik. Egészen röviden, mert szorít az idő. A tapasztalatom és az iratok azt mutatják, hogy Németországban az ügyvédek szerepe nem hasonlítható a bankokéhoz. Köszönöm Fábio Di Mászi a GUE részéről. Hamburgiként eh, hadd eh, kenjük még meg mézzel a kenyeret, tehát még további kérdéseim lennének a jogalkotással kapcsolatban azt követően, hogy eh, kiteregetük a saját szennyesünket. Vajon va, e, képzelhetőnek tartják, hogy ilyen törvényjavaslat a bizottságtól jön. vagy pedig ezekkel a kinevezett igazgatókkal, még hogyha van is egy ilyen szabályozás, a gazdasági felelősségben nincsenek ezek benne. Azzal együtt persze szerintem a vállalatoknak joga lenne az, hogy kinevezze a saját igazgatóit. A harmadik pedig, hogyha a fekete listáról beszélünk, és a postafiók cégekről, Ajon, Nevada vagy Valloway is rajta legyen-e az Egyesült Államokból. A 25%-os határérték 10%-ra való csökkentését jogszerűnek tartja, mert ugye úgy nem plusz négy testvére van szüksége a tulajdon megosztásában, hanem elég egy. Steinasszony, röviden. Az első kérdésre a válaszom nem, a másodikra igen, a harmadikra nem. Tökéletes válasz, Steinasszony. A következtetéseket pedig le kell, hogy vonjuk ebből. Eh, Maliszkot Káró asszony. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy britként is kapok még eh, eh, szót. Egyébként nagyon elkötelezett vagyok az adócsalás ellenői harc területén, azért is, mert félek attól, hogy ha Nagy-Britannia kilép az EU-ból, akkor a világ legnagyobb adóparadicsomává válik. Ugye a British Virgin szigeteken és más brit tengeren túli területeken rengeteg ilyen ködös ügylet, illetve adóparadicsom lát napvilágot. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az a kérdésem lenne, hogy egyetértenek-e velem azzal, hogy Nagy-Britannia azért központjában áll ennek a problémának, és hogy ebben az egész rendszerben, ebben a világszintű üzletben nem csak a konkrét Fonseca ügyet kellene felgöngyöríteni, hanem sokkal tovább gyűrűzik ez az egész. A Panama iratok igaziból rámutattak arra, hogy mire van szükség, és hogy e a brit tengeren túli területeknek is egyfajta joghatóság, tehát hogy ottani jogszabályokat is tisztázni kell. De ugye kérdés, hogy Nagy-Britániával és a, az ott regisztrált postafiók cégekkel mit csináljunk? Válasz, Valóban nagyon sok offshore cég volt a brit Virgin szigeteken, meg is van az oka, hogy feltételezzük, hogy ez a legnagyobb része. Igen, a kérdésre igen a válasz, különösen azért, mert beszéltünk korábban ugye a pénzmosásról, különös kockázata van annak, hogy az adó elkerülésen nyert pénzeket mossák a britek az ilyen függőségeket többször, a britektől többször kértük, hogy ezeket az összekapcsolódásokat tegyék láthatóvá. Köszönjük szépen, Pitikainen. Köszönöm szépen. És itt megint csak szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire fontos a közérdekű bejelentők védelme. Reméljük, hogy itt valamire jutunk majd Európai Uniós szinten. Nagyon világos az is, hogy az információhoz való hozzáférés lehetetlen akkor, hogyha ezt a fajta bejelentő biztonságot nem tudjuk garantálni. Lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy tudnának-e több információt adni azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű ezeknek az eseteknek az összefonódása. Itt konkrétan én arra gondolok, hogy az Európai Uniós jogszabályokat hol szegik meg, vagy kerülik meg. A harmadik gondolat pedig az az, hogy látnak-e a politiká vagy a politikusok felé való kapcsokat, amelyek rámutatnak arra, hogy esetleg ezen a területen jogszabálysértések történtek. És az utolsó kérdésem, az pedig arra vonatkozik, hogy az automatikus információ cserére vonatkozó iránymutatások hogy néznek ki, és ezek elegendőek-e, a, tehát megfelelnek-e a kívánalmaknak? Köszönöm szépen. Válasz kitől érkezik? Ezek a kérdések részben már el is hangzottak. Knusz asszony? Nem? Ah. Well. Nos, ugye, hogy az volt az első kérdés, hogy kaphatunk-e több, hogy, hogy adhatunk-e további információt, az adatokat? Azt, tehát ezt kérdezi. Jó, én azt értem, hogy nem tudják a részletes adatokat, a dokumentumokat átadni, én csak azt kérdeztem, hogy ha vannak olyan adatok, mert valószínűleg nem publikáltak mindent, tehát ha vannak még átadható adatok, hogy a munka során elemezhessük politikusként a jogszabálysértésekről, vagy egyébről, hogy tovább nézhessük meg az adatokat. Nos, a válasz az ICIG weboldalán rengeteg adat van, nagy adatbázis, a Panama dokumentumok, iratok kiszivárogtatásából. Természetesen a, a 11,8 millió dokumentumot nem tudtuk mind felrakni, nagyon egyszerű oknál fogva, már csak azért is, mert újságírók vagyunk, és ezek kormányzati szövegek, és a feladatunk a közérdekű kérdésről való tájékoztatás, de nem kormányokkal szemben teszünk, hiszen más parlamentek is kértek a, az adatokat, de nem tehetjük ezt meg. Ettől a vonaltól nem állhatunk el. Nos, az, hogy az EU jogszabályokat megkerülték-e, vagy megsértették-e, nos, megismétlem, amit korábban mondtam, hogyha bármiféle jogsértés van, akkor az az ügyészi hivatalok feladata, hogy eljárás, eljárjanak. Néha persze nagyon Mm, vékony az a határvonal, hogy hol van az adó elkerülés, és hol van az adó nem fizetés. De ami az elemzést illeti, nos, több száz cikket írtunk. Igazából csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy anyanyelvén olvassa el ezeket a cikkeket, és ott már nagyon sok minden szerepel. Szakértőkkel beszéltünk a világ különböző pontjain, úgyhogy csak azt kérem, hogy kezdjenek hozzá a publikált cikkek elolvasásához. Köszönöm. Nem, nem a kérdés, nem a következő kérdés. Tehát nem az ön kérdése még. De válaszolhatnék? Ja, jó, bocsánat, mond az elnök. Röviden hadd válaszoljak. Ugye azt mondja, hogy több dokumentumokat szeretnének. Nos, Finnországban van egy bírósági eljárás politikai nyomás hatására az önök finnországi pártjának pénzügyminisztere indította el, az adóhatóságok pedig elismerték hogy politikai nyomás hatására indították el az önök pártjától pont. Köszönjük szépen. És az utolsó három, a tolmácsok már így is túl vannak. Borgeco. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A L'Espresso heti lapban Giuseppe Donaldo Nicosia neve is megjelent, őt egyébként pedig az olasz maffia egyik leginkább keresett tagja, és Miami-ben üzletemberként van regisztrálva. Nem láttam erre vonatkozó adatokat. Nos, Falcone és Borsellino is rámutattak erre, hogy ez ilyen irányba folytatódik, de itt az Európai Parlament is ben is azt hallhattuk, hogy tulajdonképpen az egész drogháború a bankokon és a pénzügyi szervezeteken keresztül gyűrűzik át. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt megszüntessük? Hogyan lehetne például a különböző adatbankokat egyeztetni, például az olasz maffia ellenes adatbankot az önök adatbankjaival? Köszönöm szépen. Tud -e erre valaki válaszolni, Cilmen úr? Ha jól tudom, nem beszélhetek az olasz kollégák nevében, de szerintem ők is úgy csináltak, ahogy mi mindannyian szisztematikusan nevek után kutattak a Panama iratokban. Abból indulok ki, hogy az elítéltek, illetve a keresett vezetők, akik az olasz bűnügyi szervezetek élén állnak, szintén szerepelnek ezekben az iratokban, de hangsúlyozni kell még egyszer azt, hogy egyelőre még nem dolgoztuk fel az összes anyagot, az ember élete végéig olvashatná, és akkor sem jutna a végére. Ez azt jelenti, hogy újra és újra újabb történetek, ügyek bukkanhatnak fel, újabb ügyekre derülhet fény, biztos vagyok abban, hogy Olaszországban sincs ez másként. Köszönjük szépen, Matt Carthy úr. Röviden kérem, a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Knosszasszonynak és a szervezetének a lehető legjobbakat kívánom a újságírók szabadságának megőrzése érdekében vívott harcuk során, de meglepő számomra, hogy sok európai adóhatóság egyáltalán nem tett semmilyen lépést annak érdekében, hogy a feltárt információkat feldolgozzák. Tudjuk, hogy mafiózók, diktátorok élnek a, éltek leginkább a Mossack Fonseca szolgáltatásaival, otthonukban őket a társadalom pilléreinek tekintik, miközben szisztematikusan ellopják ugyanennek a társadalomnak a pénzét, mégpedig adóelkerüléssel, adócsalással. Az újságíróktól azt szeretném kérdezni mindenek előtt, hogy hogyan lehet felhasználni az önök által bizt, ö, szolgáltatott információkat arra, hogy megtegyük azt, amitől ezek az emberek a leginkább félnek, nevezetesen, hogy rákényszerítsük őket, hogy igenis fizessék meg az adókat. Köszönöm szépen, hát ez inkább egyfajta állítás volt, mint kérdés, Knudsen asszony. Ahogyan elhangzott, mindaz, amit mi nyilvánosságra hoztunk, már önmagában is érdekes az adóhatóságok számára. És az offshore adatok, információk mind-mind hozzáférhetők. Emlékszem arra, hogy John Doe egy hivatalos nyilatkozatában el is mondtam, hogy ő hajlandó együttműködni az adóhatóságokkal. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés, nem tudom, hogy ennek volt-e valamilyen következménye. Koráfon Hőzön né az utolsó kérdés az Álda részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy itt vannak az újságírók is, hogy részt vesznek ebben a vitában. Mindannyian hangsúlyozták azt, hogy nem csak szabályokra van szükség, hanem be is kell tartatni ezeket a jogszabályokat. A bankokat köteleztük arra, hogy a gyanús tranzakciókat jelentsék be. Ez nyilván egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ezt mind visszamenőleg ellenőrizni kell. Voltak-e olyan esetek, illetve van-e bizonyítékuk olyan esetre, amikor a bankok ezekről a tranzakcióról nem számoltak be, és amikor bizonyíthatóan pénzmosásról volt szó, vagy korrupcióról, vagy hasonlókról. Köszönöm szépen, ki szeretné megadni a választ erre az utolsó kérdésre? Knusz asszony. A válasz igen. Igen. Sok-sok ilyen eset van. Különösen, hogyha Brit Virgin szigetekről érkező gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentéseket nézzük, vannak olyan ügyek, ahol offshore cégeket gyermekbántalmazásé miatt elítéltek nek, adtak el és a bank úgy ítélte meg, hogy hát ez nem gyanús ügylet, itt a bank nem tette meg a kötelező lépéseket, remélem ezzel tudtam válaszolni a kérdésére. Elnök mikrofon nélkül sajnos, a tolmácsok nem hallják őt. Na, Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a mai vitában különös köszönet illeti az újságírókat. Obermeyer úrral sajnos nem, tudtuk, nem tudtunk újra kapcsolatot teremteni, talán a továbbiak során lesz még egyszer alkalom meghallgatni őt. Köszönöm szépen minden kollégának. Számunkra nagyon fontos volt ez a mai ülés. Rengeteg javaslat érkezett a szükséges lépéseket, illetően köszönöm mindenkinek és ezt az első meghallgatást mindenképpen nagyra értékeljük, fontos lesz ez a további munkánk szempontjából. Köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm a titkárságnak, hogy előkészítette ezt az ülést, és szeretném még elmondani, hogy az elnök a két társjelentés tevővel még az újságírók rendelkezésére áll majd odakin. Köszönöm szépen az ülésnek, vége mindenkinek további szép napot kívánok. Good.